buongiorno a tutti gli onorevoli e Jó reggelt kívánok, jó reggelt mindenkinek, jó reggelt a biztos asszonynak, jó reggelt a tisztelt képviselőknek. Il primo punto all'ordine del Szeretném eh, akkor most megkezdeni a napirendet. Az első napirendi pontunk eh, Sophie Intveld ajánlása az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti az utas nyilvántartási adatállomány felhasználásáról az Egyesült Államok Belbiztonság Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megalapodás megkötéséről. Úgyhogy meg is adom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlök mindenkit, külön a biztos urat. Most eh, egy olyan folyamat lezárása felé közeledünk, ami 2003 márciusában indult, úgyhogy eh, erről a transatlanti adatcsere ügyről már kilenc éve tárgyalunk, kilenc éve dolgozunk rajta. Ma lesz a szavazás, és az egyik következtetés, amit már most levonhatunk, azt hiszem, hogy igen jellemző és kiábrándító, hogy kilenc év tárgyalás után a legközelebbi szövetségesünkkel és barátunkkal csak egy olyan megállapodás sikerült tető alá hozni, ami csak részben támogat a ház. Úgyhogy alaposan meg kell vizsgálnunk, hogyan tárgyaljunk a transatlanti barátainkkal, és mi az Európai Unió álláspontja ebben a partnerségben, ha nem tekintjük magunkat gyengének. Mindannyian tudja, kedves kollégák, hogy a LIBE szakbizottság néhány héttel ezelőtt szavazott, és sajnos elutasította az ajánlásomat, hogy leszavazzuk az EU-USA megállapodást. Tehát a LIBE szakbizottság álláspontja az, hogy a megállapodás jóváhagyását szavazzuk meg. Ugyanakkor viszont majdnem mindenki, ideértve azokat is, akik ma megszavazzák a megállapodást, még számos kérdést vetnek fel egy új elemmel kapcsolatosan, konkrétan például az Európai Bizottság nyilatkozatával kapcsolatosan, amit tegnap kaptunk meg, és számomra ez semmi nem változtat, ez semmilyen új elemet nem tartalmaz, ez pusztán az Európai Bizottság értelmezése, ami nem kötelező érvényű az USA-ra nézve, tehát ettől nem módosul az álláspontunk, ami pedig a GUE álláspontját illeti miszerint az Európai Bíróság elé kívánja vinni a megállapodást. Én ezt megértem, és nagy kísértés, de én vonakodnék attól, hogy a politikai döntéshozatalt úgymond kiadjuk bérbe a bíróságnak. Szerintem a parlamentnek kell felelősséget vállalnia. Van még néhány felmaradó nyitott kérdés, amit szeretnék a bizottsághoz intézni. A saját értelmezésében a négyes cikkel kapcsolatosan a célok korlátozására vonatkozóan úgy gondolom, hogy több kolléga egyetért azzal, hogy szeretnénk megtudni, hogyan gondolják, hogy az adatokat más célokra is rendszeresen felhasználják. Nem tudom, hogy a cikk, négyes cikkből mi alapján következtetnek erre, nevezetesen, hogy a PNR közegészségügyi, bevándorlásügyi, vagy vámügyi kérdések, vagy célokra történő felhasználását kizárja ez a cég és a 82-es, 87-es cikk, ami a rendészeti együttműködést illeti, hogyan vág ide. Szerintem nagyon sok minden elhangzott az adat megőrzési időszakról is, és a bizottságtól azt is szeretném megtudni, a push és pull rendszerét hogyan gondolja. A pult csak nagyon korlátozott körben kívánja alkalmazni, és néhány szám adat is rendelkezésünkre áll európai légitársaságoktól. 2010 és 2011 ben az adatok azt mutatják, hogy több tízezer alkalommal, naponta több tízezer alkalommal alkalmazták a pool rendszert adhok jelleggel. Például 2010-ben 82.500 alkalommal alkalmazták ezt a pool rendszert naponta, ami pedig az igazságszolgáltatási jogorvoslatot illeti a az atyák egyértelműen kimondja, hogy semmilyen jogot nem teremt a megállapodás személyek vagy más jogi személyek, tehát sem természetes, sem jogi személyek tekintetében, tehát milyen jogorvoslattal élhetnek az EU polgárok, ez lenne még a kérdésem. Tudom, hogy korlátozott az időm, és szeretnék majd még a vitában is szólni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Intvált asszonynak, most pedig Bockov úr következik a tanács nevében. Három percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt biztos asszony. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy önök előtt szólhatok abból az alkalomból, hogy foglalkozunk ezzel rendkívül fontos kérdéssel és a PNR-rel. Engedjék meg, hogy néhány magasabb szintű megfontolásra kitérjek, hiszen a PNR alapján erről beszélhetünk. A technikai jellegű kérdéseket Malmström biztos asszonyra hagyom inkább. ismeretes, hogy a PNR adatok az USA és az EU között kerülnek kicserélésre, és ez a, ez a kérdés már régóta napirenden van a transatlanti párbeszéd kapcsán. Betekintést kaphattunk abban, hogy a PNR adatok felhasználásának milyen szerepe van a súlyos, határokon átnyúló bűncselekmények leküzdésére, illetve a terrorizmus leküzdésére. Úgy gondolom, hogy nincsen kételj afelől, hogy a PNR az információk szempontjából nagyon fontosak, főként a bűnüldözés, illetve a súlyos bűncselekmények leküzdése szempontjából. Konkrét példák is mutatnak erre, viszont ez nem jelenti azt, hogy olyan, hogy nem, nem támasztatnánk olyan követeléseket a hatóságok felé, amelyek megfelelőek lehetnének. Az európai állampolgárok magánélethez való joga adatvédelme mindig is nagyon is fontos szempont a súlyos bűncselekmények leküzdése kapcsán is. Függetlenül attól, hogy most itt az euról van szó, vagy a harmadik országokról van szó, amelyekkel szorosan együttműködünk a bűncselekmények leküzdése kapcsán. Az előttünk lévő megállapodás tervezet számos új és javított garanciát tartalmaz. Olyan biztosítékokról van szó, amelyek során arra kötelezték magukat az amerikai hatóságok, hogy ezeket figyelembe veszik, amikor PNR adatokkal foglalkoznak. Ez a megállapodás nem százszázalékosan tökéletes, viszont az amerikai hatóságok már egészen messzire elmentek annak érdekében, hogy a központi témáinkat figyelembe vegyék. Ezért a megállapodás véleményem szerint a lehető legjobb eredmény a körülmények között. Arra is gondolnunk kell, hogy ez a megállapodás nem jelenti még a transatlanti párbeszéd végét, legalábbis a PNR adatok tekintetében, és hadd zárjam le azzal a gondolattal a felszólásomat, hogy elismeréssel adózok annak irányába, hogy az Európai Parlament mindig is kész volt arra, hogy az európai állampolgárok érdekeit megvédje. Ez a megállapodás mutatja meg a legjobban azt, hogy pontosan így jár el mindig az Európai Parlament. Nincsen kéttelj a felől, hogy ez a javított megállapodás annak a ténynek az eredménye, hogy az Európai Parlament erős kívánalmakat támasztott annak irányába, hogy újonnan tárgyalják meg ezt a megállapodást. Ezért kérem azt, hogy támogassák ezt a megállapodást, hiszen nem csak biztosítani lehet ezzel azt, hogy a, az európai légitársaságok, illetve az állampolgárok érdekeit jobban meg tudjuk védeni, hanem ez egy új, olyan jelzést is adhat, hogy a Lisszaboni szerződés életbe léptével az Európai Unió már képes arra, hogy konkrét eredményeket mutasson fel. Ugyanakkor be tudjuk azt is bizonyítani közösen, hogy az Európai Unió intézményei együttesen lépnek fel, amikor súlyos problémákat kell megoldani. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Malmström biztos asszonynak, három percre parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselők. A bizottság azt kéri a parlamenttől, hogy három ok miatt támogassa az új megállapodást. Először is azért, mint ahogy a miniszter úr is elmondta, a bűnöldöző hatóságoknak szükségük van a PNR-re a bűn, bűnözők elleni harcban. Másodszorban azért, mert ez az előrelépés, ez a megegyezés nagy előrelépés a jelenlegi megegyezéshez képest, Ugye azt a kérdést kaptuk, hogy hogyan lehetne ezt jobbá tenni, hát ezt mi meg is tettük. Mi úgy véljük, hogy mind az utasok, mind a légiszolgáltatók szempontjából jobb ez az új megegyezés. A Libe szakbizottsággal több esetben is tárgyaltunk, és mindenki számára kiderült, hogy a PNR adatok fontosak a terrorizmus elleni harcban, a drogcsempészet, illetve az embercsempészet elleni harcban. Például a PNR nagyon fontos szerepet játszott a mumbai terrorizmus megállításában, a Times Square-en, illetve a New Yorki terrorfenyegetés megállításában. Tehát a PNR adatok valóban aktív szerepet játszottak ezen terrorista fenyegetések megelőzésében. Úgy vélem, hogy a jelenlegi megállapodás sokkal jobb, mint a 2007-es eredeti Elég sokban eltértünk az eredeti megállapodástól, amit a Libe szakbizottságnak bemutattunk májusban, és a Libe szakbizottság véleményét kértük akkor. Azóta együtt dolgozunk, és um, az Egyesült Államokat is arra ösztönöztük, hogy engedményeket tegyen a mi irányunkban. A Lisszaboni szerződés értelmében a három intézmény együttműködik, és az Európai Parlamentnek és a tanácsnak is egyértelmű álláspontot kell elmondania, hogy a bizottság ezt megfelelően tudja képviselni az amerikai fél irányába. Jobb kölcsönösséget, jobb adatvédelmet tudunk biztosítani az új megállapodással, és természetesen nem akarjuk semmilyen módon aláaknázni a PNR működését, vagy pedig a biztonságot az Atlanti óceán mindkét oldalán. Két évvel ezelőtt megszületett egy állásfoglalás, amiben elmondta a parlament az aggályait a viszonossággal és az emberi jogokkal kapcsolatban. Nézzük akkor most meg ezeket az aggályokat, és nézzük meg az új megállapodást. Az új megállapodás egyetlen jogilag kötelező érvényű megállapodás, ami a megfelelő jogi terminusokat tartalmazza. Itt tudjuk biztosítani a megfelelő biztonságot, illetve a viszonosságot, meg tudjuk védeni a PNR adatokat, és csak a megfelelő hatóságok kapnak hozzáférést a PNR adatokhoz. Ezen kívül korlátozunk azt is, hogy mire lehet felhasználni a PNR adatokat, mert ez több tagállam számára aggály volt, és hallottam ezt az előadó szájából is. Tehát a felhasználási célokat korlátozzuk. A bizottság azt mondja, hogy úgy véljük, hogy a megállapodás megfelelőképpen tárgyalja a hatályt és azokat a célokat, amelyekre össze lehet gyűjteni és fel lehet használni a PNR adatokat. A PNR adatok felhasználását részletesen meghatározzuk a négyes cikkben, és korlátozzuk ezeket a felhasználásokat úgy, hogy a magánélet és az emberi adatok védelmére vonatkozó európai szabályokat figyelembe vehessük. A PNR a különböző terrorista fenyegetések, illetve határokon átnyúló bűncselekmények feltárásában, nyomozásában és felszámolásban, felszámolásában ad segítséget, és természetesen a négy ben definiáltuk azt is, hogy mit értünk terrorista cselekmény, illetve határokon átnyúló bűncselekmény alatt. Mindig esetről esetre kell megvizsgálni, hogy egy PNR adatot valamilyen bírósági határozat, vagy pedig egy személy védelmének érdekében fel lehet lehet-e használni más célokra. Az elmúlt években már komoly tapasztalatot szereztünk ebben a témában, és valóban csak nagyon különleges esetekről van szó. A 4-3-ban lefektetjük, hogy hogyan működnek a PNR adatok az USA-ba, illetve USA-ból utazó utasok esetében, és itt is meghatározzuk azt a hatályt és azt a célt, amelyen belül begyűjthető és felhasználható a PNR adat. Ez nem egy kiegészítő felhasználás a PNR adatok felhasználásával kapcsolatban. A 4.4 kimondja, hogy a nemzeti bűnüldöző és igazságügyi hatóságok működésének sérelme nélkül kell megvalósulnia a PNR adatok begyűjtésének és feldolgozásának a nemzeti hatóságok munkáját nem érinti ez a megállapodás. Ez a pontosítás úgy vélem, hogy mindenki számára nagyon fontos, és ez nem szélesítheti ki a PNR adatok felhasználását. A megállapodás 23. cikkében a közös felülvizsgálatról beszélünk, és úgy vélem, hogy minden olyan téma, ami felmerült a PNR-rel kapcsolatban, megvitatásra került a Juri Szakbizottságra, különösen a négyes cikk részletes vizsgálata. A bizottság egyébként át fogja vizsgálni a négy egyes cikk első bekezdését és a PNR adatok felhasználhatóságát. Meg kell néznünk, hogy a PNR adatokat felhasználták-e eddig személyek védelmére vagy bírósági határozat alapján, és hogy ez a jövőben megtörténhet-e, ez a 4.2-es cikk. A bizottság elkötelezi magát, hogy teljes mértékben tájékoztatja ezt a házat, a tárgyalásokról, és természetesen beszámol a tanácsnak is. Ez a 23 per 3 alapján történik, és természetesen együttműködünk a közös felülvizsgálatban is majd a jövőben. A közös felülvizsgálat a kapcsolatban a parlament elmondta, hogy vannak nagyon komoly hiányosságok a megállapodás végrehajtásával kapcsolatban, sőt, többen azt kérték, hogy szüntessük meg a PNR megállapodást. A bizottság rendkívül fontosnak tartja azt, hogy megfelelő javaslatot tudjunk kidolgozni a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 280. cikkének szerepkörei alapján. Mi úgy véljük, hogy az új megállapodás jó, mert 10-15 évre csökkenti az adatok megőrzését, és csak terrorizmus esetén lehet a jelenlegi megállapodás alapján 15 évig megőrizni az adatokat, egyébként csak rövidebb ideig. Egyébként pedig 6 hónappal a PNR adat beérkezése után anonimizálják ezt az adatot, tehát ez többé nem köthető egy adott utashoz. Az információ és az adatvédelem tekintetében is tettünk előrelépést. Az illegális profilalkotást szeretnénk megállítani, hiszen az utasokat, mint személyeket, mint embereket kell tekintenünk, és nekik kell megadni az utolsó szót az adataikkal kapcsolatban, így az adatok nem veszhetnek el, és ezekkel nem is lehet visszaélni. Az utasok természetesen hozzáférhetnek a PNR adathoz, amit róluk az adatbázisban őriznek, és amennyiben szeretnék, ezt töröltetni is lehet, és természetesen a megfelelő jogolvasati lehetőségeket is biztosítani kell. A PNR adat megosztásával kapcsolatos szabályokat szigorítottuk, ezek csak bizonyos esetekben bizonyos célokra használtak fel, és ezek a célok is megtalálhatóak a megállapodásban. Akkor most nézzük a PNR megállapodás át, a PNR adatok átadását. Minden légiszolgáltatónak a push módszerrel két éven belül át kell adniuk az adatot. A bizottságnak kell vizsgálnia azt, hogy a légitársaságok megteszik-e a megfelelő beruházásokat, hogy ennek a, ennek a kritériumnak megfeleljenek. A pull módszer az amerikai hatóságok által csak különleges esetekben használható fel, tehát az alapvető módszer a push módszer, a pull módszer. csak különleges esetekben lehet alkalmazni, és ezt szigorúan vizsgálni is fogja a bizottság. A bizottság tehát odafigyel majd arra, hogy független megfigyelők garantálják a PNR megállapodás megfelelő működését. Ezen kívül közös felülvizsgálatot is végzünk, és teljes felülvizsgálatra kerül sor négy év múlva a PNR adatok felhasználásával kapcsolatban. Ami pedig az EU és az USA között esetleg felmerülő jogvitákat illeti erre megfelelő vitarendezési eljárásokat dolgoztunk ki. Tisztában vagyok azzal, hogy több parlamenti képviselőnek vannak még kérdései ezzel kapcsolatban, tudom, hogy nagyon nehéz döntést kell most meghozni, és azért vagyok itt, hogy válaszoljak mindenki kérdésére. Ez, ne felejtjük el, nemzetközi megállapodás, Tehát ez nemzetközi megállapodás, és mint minden ilyen nem százszázalékosan tökéletes. A bizottság bemutatta a parlamentnek és a LIBE szakbizottságnak már májusban a megállapodás tervezetet, és megkaptuk a megfelelő véleményt a parlamenttől, hogy hol kellene változtatni. A parlament javaslatait megpróbáltuk bevenni a hatállyal kapcsolatban, a célok korlátozásával kapcsolatban és az adat megőrzési idejével kapcsolatban, és mindezt úgy tettük, hogy az európai jognak maximálisan megfeleljünk és ez most elvezet az utolsó pontomhoz ahhoz, hogy egyelőre nincsen jobb opció az, hogy megszüntetjük a megállapodást, nem olyan opció, amit figyelembe lehetne venni. Mert úgy véljük, hogy ez nagyon ártana a transatlanti kapcsolatainknak. Mert ezeket az adatokat mindenképpen be fogják valamilyen módon gyűjteni, és hogyha nem kötjük meg ezt a megállapodást, akkor semmilyen kihatásunk nem lesz arra, hogy az USA hogyan használja fel ezeket az adatokat. Másodszorban oda kell figyelnünk a légitársaságokra is, mert a légitársaságokra nagyon komoly terhet ró az adatok átadása, és hogyha ennek nincsen meg a megfelelő jogi kerete, akkor jogbizonytalanság jöhet létre az adatok felhasználásával kapcsolatban. Végezetül pedig, és talán ez a legfontosabb, hogyha nem kötjük meg ezt a megállapodást, akkor azoknak az utasoknak ártunk, akik az Egyesült Államokban repülnek, 48 millió utasról van szó évente. Nem zárhatjuk ki azt, hogy esetleg bilaterális megállapodást kössön egy tagállam az USA-val, de nem hinném, hogy egy tagállam bilaterális módon többet elérhetne annál, mint amit mi itt európai szinten megpróbálunk elérni. Éppen ezért azt kérem mindenkitől, hogy támogassa az új megállapodást. Köszönöm szépen, Mászrom asszony. Ungoriano kolléga kap két percben szót. Nincs benne a teremben a kolléga. Akkor folytassuk a frakciók képviselőivel Fosz úr két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, biztos asszony. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevő munkáját, ami mindig a szokásos színvonalon történt. És ahogy Intvelt asszony is elmondta, részben támogattuk ezt a megállapodást, ugyanakkor viszont felmerül az a pont, amiért felelősséget kell vállalnunk a néppárt és jó magam számára, Felmerül az az igény, hogy a valósággal kell most szembenéznünk, és nem szabad ideológikus vagy elvi síkon mozognunk. Az USA 10 év óta gyűjti az utas nyilvántartási adatokat. És tény az, hogy egyikünk sem akarja, hogy az adatforgalom leálljon pusztán egy elutasító magatartás miatt. Ugyancsak tény az is, hogy azt is el szeretnénk kerülni, hogy a légi forgalom az EU és az USA között leálljon. Tény továbbá, hogy az USA-nak joga van tudni, hogy kik lépnek be az országba. És véleményem szerint az is tény, hogy a jogi szolgálat is többször úgy nyilatkozott, hogy ez a megállapodás jobb, mint bármilyen ehhez képest alternatívaként szóba jöhető megállapodás. Éppen ezért felelősséggel tartozunk a polgárok felé, ezért választottak meg minket, fontos, hogy megfelelő jogvédelemről gondoskodjunk, és felelősséggel tartozunk a légitársaságok felé is, amiről a biztos asszony is szólt. El kell kerülni a jogi bizonytalanságot, és az EU, mint szerződő partner az adatvédelem és biztonság területén szintén felelősséggel tartozik, valamint a tekintetben is, hogy a véde, az adatvédelem és a biztonság között megfelelő egyensúlyt kell teremteni. Tehát összességében a megállapodás ugye nem tökéletes, de ami a következményeit illeti, mindenféleképpen támogatjuk a megállapodást, és arra számítunk, hogy ez jobb védelmet biztosít a polgárok számára. Tehát ezt a felelősséget vállalnunk kell, és a megállapodást támogatnunk kell. Fosz úr, kék kártyát kapott. Elfogadja ezt a kérdést Intfeld asszonytól? Igen, tessék, Intfeld asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdést szeretnék intézni Fosz úrhoz és a politikai frakciójához. Jogosan mutatott arra rá, hogy jogi alapra van szükség az utasadatok átadására, de hát akkor azon gondolkodok, hogy az Európai Parlament három és fél évvel ezelőtt miért nem lépett fel akkor, amikor Kanadának adtak át adatokat mindenfajta jogalap nélkül, és most Amerikának átadunk olyan adatokat is, amik nem is Amerikába irányuló járatokról szólnak. Most pedig nem érdekli ezt a parlamentet, korább, ez, ez érdekli, nem érdekli a parlamentet, korábban pedig érdekelte volna. Prego, onorevole, prego tessék, válaszoljon rá, Fossz úr. Igen, köszönöm szépen. Először is mindig is szeretnénk egy jogi alapot, és természetesen elég szerencsétlen a helyzet most, eh, hiszen Kanadával nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettük volna. Másrésztről viszont az átrepülési jogok eh, is eh, esetében is megfelelő jogi alapra van szükség. Teljes mértékben Igaz az, hogyha nincsen jogi alap, akkor arra szükségünk van, és ezen leszünk, és nem zárkózunk el a jogi alapoktól ebben az esetben, csak meg kell látnunk azt, hogy a kanadai tárgyalások milyen eredménnyel zárulnak, erre várunk még, és azon leszünk, hogy ezt az alapot, ezt a jogi alapot ott is figyelembe vegyük. Köszönöm szépen. A Moares kolléga kap szót. A szocialista frakció nevében mi lelkismereti szavazást fogunk tartani. A szakbizottságban egy kisebbség támogatta a megállapodást, és sok árnyék jelentéstevő ellenezte. Én a megállapodás mellett szólok, és megszavazom, mégpedig a következők miatt. Három kritikus cél van, mint ahogy többen elmondták, és a biztos asszony is, egyetlen nemzetközi megállapodás sem tökéletes, túlságosan széles körű, akár a terrorizmusról van szó, túl ö, hosszú ö, időszakot enged a pull és push módszerre, és ö, három kritikus konceszió eh, engedmény eh, is belekerült a megállapodásba. Véleményünk szerint ez a megállapodás eh, elegendő. Nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést az adat megőrzési időszak csökkent, a komoly bűncselekmények esetében ugyanakkor az USA nem teljesen fogadta el a push és pull módszerekkel kapcsolatos álláspontunkat, olyan esetekben, amikor sürgető vagy súlyos fenyegetésről van szó. Ahogy a biztos asszony is elmondta mindezt, egy ponton azonban le kell zárnunk. Eléggé nehezen mentek a tárgyalások, és a frakciónkban egy kis többség úgy vélekedett ugyan, hogy ez a megállapodás nem teljesen felel meg az elvárásainknak, és további finomításra szorulhat, de elfogadható, ami a PNR adatcserét illeti. Mint ahogy már elmondták sokan, és el is fog hangzani, mindenféleképpen el kell kerülni, hogy 27 kétoldalú megállapodás szülessen, ugyanis akkor nem valósulna meg EU szinten a monitoring ellenőrzés, és akkor gyakorlatilag a polgárok egy ellenmondásos rendszernek, vagy rendszerek sokaságának lennének kitéve. Itt egyfajta precedenst is teremtünk. A megállapodás egyértelműen rögzíti, illetve nem teremtünk precedenst ezen a területen ha a megállapodás egészét tekintjük. Nyilvánvalóan a helyzet nem tökéletes, de a biztos asszonynak és másoknak azt kívánjuk közvetíteni, hogy mi támogatjuk a frakciónk részéről a megalapodást, és a biztos asszonynak is támogatnia kell ezt, hogy politikailag komolyan vehetők legyünk, vigyázva arra, hogy ez ne lépjen túl a politikailag indokolatok körön. Due minuti. Renáta Weber következik két percre. Köszönöm szépen. Elnök úr, ez egy elég ellentmondásos megállapodás, mert üdvözlendő bár a célja, hiszen szeretnék leküzdeni a terrorizmust megelőző módon, viszont eh, ugyanakkor biztosítania kellene az adatvédelmet, illetve a magánélethez való jogot is. Nem én vagyok az egyetlen, aki azt mondja, hogy a megállapodás megsérti ezen jogokat, illetve az Európai Unió jogszabályait. Az Európai Unió adatvédelmi biztosa ezt kimutatta egy hosszas elemzésében, másrésztről viszont a megállapodás hatája túlmutat a terrorizmus leküzdésén. Ez a megállapodás csak kevésbé rosszabb, kevésbé jobb, mint a korábbi megállapodás. Elismerem azt, hogy az amerikai hatóságok és a jogalkotók is érdekeltek a saját állampolgáraik jogaiban, viszont nekünk mindenképpen a saját európai állampolgárainkat kell megvédenünk. Elhangzott az, hogy ezen megállapodás nélkül a légitársaságaink megsérthetik az Európai Uniós adatvédelmi szabályokat, mert hogyha szeretnének továbbra is Amerikában landolni, akkor át kell adniuk az utas adatokat. Emlékeztetnem kell arra, hogy a légitársaságoknak két éven belül a push rendszert kell alkalmazniuk. Ez azt jelenti, hogy óriási összegeket kell beruházniuk a informatikai rendszerekbe annak érdekében, hogy valós időben tudják átadni az adatokat. Mit tettenek akkor, hogyha nem tudják ezt végrehajtani? A nagy társaságok ezt megteszik, a kisebbek viszont vagy kilépnek a a piacról, vagy pedig megengedik azt, hogy a saját a komputereikből lehívják az amerikaiak az adatokat. Én soha nem gondoltam úgy, hogy a rossz jogakotás jobb, mint hogy nem lenne egyetlen semmilyen fajta jogszabály. Köszönöm szépen! És most Albrecht úr, két és fél percben elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, három éve az Európai Bírós, Emberi Jogi Bíróság döntött a, a, a emberi jogok, illetve a magán adatokhoz való jog tekintetében. Az indokolatlan személyi adatgyűjtés, különböző adatbázisokból történő adathalászás jogellenesnek minősül. Két évvel ezelőtt az német alkotmánybíróság a távközlési adatok kapcsán is döntést hozott, miszerint magánvállalatok a felelőssége és kötelezettsége, hogy a az adatgyűjtés csak néhány hónapra korlátozott, illetve az adatmegőrzés. És ez a megállapodás ezeknek a kritériumoknak messze nem felel meg. Egy állásfoglalásunkban már egyértelművé tettük, hogy a 15 éves adat megőrzési időszak egyáltalán nem arányos. És az is egyértelmű, hogy az ilyen adatok felhasználási célja, célja csak szűk körle korlátozódhat a terrorizmussal, illetve a súlyos bűncselekményekkel szembeni fel lépés kapcsán, viszont profilírozásra, profilkészítésre nem használható fel. A megállapodással és ezzel az intézkedéssel gyakorlatilag minden adatot felhasználhatnak és feldolgozhatnak. Az összes adatra vonatkozik ez, és ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államokba beutazók összes adatát gyakorlatilag automatikusan felhasználhatják profilkészítésre. És itt meg kell azt is mondani, hogy ez egyértelmű jogsértés, az európai joggal szembe menő gyakorlat. A szociáldemokratákkal őkat szeretném megkérdezni, hogy nem szégyelik magukat, hogy gyakorlatilag nyilvánvalóan a joggal szembe mennek. Az Egyesült Államok kongresszusában a képviselők éppen úgy elkötelezettek, és itt nem arról van szó, hogy az Egyesült Államoknak önállóan lehet döntenie, hogy mit kezd az adatokkal nekünk, európaiaknak merül fel a kérdés, hogy legitimáljuk-e ezt a gyakorlatot, vagy sem. Szerintem ezt nem legitimálhatjuk, ugyanis számos polgár számára csalódást okoz, hogy tíz éves tárgyalás után még mindig gyakorlatilag ugyanolyan szabályozást irányoz elő ez a megállapodás, mint korábban. Úgyhogy én arra kérem a parlamentet, hogy nemmel szavazzunk. L'onorevole Morvai vorrebbe rivolgerle una domanda. Morvai asszony önhöz intézett egy kérdést. Egyetérte ezzel? Albrecht úr? Albrecht úr kérdezte öntől valamit. Egyetérte ezzel? Igen? Akkor Morvai asszony a szó. Mikrofont. Yeah, it works now. Sorry. Uh, just a question of clarification. I, I almost fully agree. Csak egy tisztázást szeretnék kérni, majdnem tökéletesen egyetértek önnel és én is egyetértek azzal, hogy a kormány nagyon komoly emberi jogsértéseket követel, az USA kormányáról beszélek természetesen. Én egyébként az arányosság elvét állítanám szembe a felhasználás céljának elvével. Azt kellene megnézni, hogyha feladunk bizonyos dolgokat a magánélet védelméből és az adatvédelmi jogokból, akkor ez végül is megtehető azon nemes cél érdekében, hogy a terrorizmus ellen fellépünk. Gondolom, hogy ebben azért mindannyian egyetértünk. A valódi kérdés az, hogy ez a nemes cél valóban elérhető-e azokkal az eszközökkel, amiket itt meghoztunk. Számomra ez a probléma, és ezért fogok nemmel szavazni a mai napon. És akkor most jöjjön a kérdésem, tehát a kérdésem az, hogy az arányosság elve és a felhasználás célja hogyan egyeztethető össze. Köszönöm szépen. Arra kérném a kollégát, hogy a kék kártyát valóban kérdezésre használja fel legközelebb. Ábrecht úr válaszoljon. Köszönöm szépen. Természetesen a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni fellépés szükségszerű cél, és szerintem nagyon fontos intézkedés ez az Európai Unió, illetve az USA részéről, ez, és ezt követnünk is kell. Ez nem is kérdés és A kérdés viszont az, hogy tényleg el lehet -e ezt érni azzal, hogy tömegesen ellenőrizzük, elemezzük a nem gyanús személyek adatait, vagy nem lenne inkább jobb, hogyha szorosabban együttműködnénk a gyanús esetekben, együttműködnének a rendőri szervek a gyanús esetekben. Szerintem egyre inkább a hamis célokra, a rossz célokra adjuk ki a pénzt, az aracentumokra, ahol, ahol inkább ártatlan embereket elemeznek, és sokkal inkább a rendőrök lenne, szó, rendőrök lenne szükség a helyszínen gyanús esetekben. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor most Körkap úr két percben kapszott. Elnök úr, biztos asszony, akik a parlament tevékenységéről beszámolnak, az ellentmondásos szót szóval illetik a megállapodást. Hogyha megnézzük a hosszas tárgyalások során kialakult szöveget, és ezt a Libében öt frakció támogatta, én nem értek egyet a jelentéstevővel, hiszen itt komoly eredményről van szó, annak ellenére, hogy sokan a parlamentben a bizottság jogi fennhatóságát nem megfelelően ítélik meg. Itt nyilvánvalóan soha nem beszélhetünk tökéletes megállapodásról két szövetséges között. Az Egyesült Államok a legmegbízhatóbb külső partnerünk, és tekintettel a közelmúlt történelmére és ennek érzékeny pontjaira, ezeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül, illetve azt sem, hogy a PNR adatokat a terrorizmussal szembeni fellépés és a szervezet vagy a súlyos bűncselekményekkel szembeni fellépés kapcsán mennyire fontos a mi országainkban is. Felmerül a kérdés, hogy mi az alternatíva. 27 kétoldalú megállapodás a jogi egységesség hiánya a légitársaságok esetében, a jogorvoslat hiánya a légiutasok esetében, ezek azt hiszem, elnök úr, nem elfogadható alternatívák a ház számára. A képviselők, akik nem tartják szükségesnek a megállapodást, nekik kell majd ezt elmagyarázniuk a választóik felé. Én, illetve a frakcióm megszavazza a megállapodást, tudván azt, hogy ez nem egy tökéletes megállapodás, ugyanakkor viszont nagyon fontos eszköze a biztonság megteremtésének minden európai polgár számára. Valóban, elnök úr, a polgárainknak joga van a biztos utazáshoz, biztonságos utazáshoz. Elnök, köszönöm szépen. Körkap úr, két kérés, kérdés van önhöz. Körkap úr, kész válaszolni két kérdésre? Először is, Watson úr, köszönöm szépen. A polgárok eh, terrorizmussal szembeni védelme mindenféleképpen olyan cél, amit eh, osztunk a transatlanti partnerünkkel, és egyértelműen ezen a törekvésen dolgoztunk. Viszont a kölcsönös tisztelet is fontosan felmerül. A kérdésem Körkop úrhoz. A területen felhalmozott tapasztalata alapján, hogyha az Egyesült Államok jogalkotóit megkérné, hogy saját törvényeik ellen szavazzanak, az, annak érdekében, hogy megfelelő segítséget nyújtsanak számunkra, ehhez hozzájárulna, elnök? Én szeretem az elméleti vitákat, különösen, hogyha ilyen súlyos kérdésekről beszélünk. Ugyanakkor viszont biztonsággal állíthatom, én nem vagyok amerikai, ugyan ismerek amerikai jogalkotókat, mint ahogy Graham is, de én biztos vagyok benne, hogy az Egyesült Államok jogalkotói minden szükséges dolgot elfogadnának, jóvá hagynának, ami a saját polgáraik védelmét szolgálná. Nekem ez a tapasztalatom az Egyesült Államokkal kapcsolatosan, lehet, hogy nem mindenki osztja ezt, de én szerintem ez lenne az ő prioritásuk is. Intvált asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Két rövid kérdést szeretnék feltenni Körkop kollégának. Az imént azt mondta a kolléga, hogy az Európai Bizottság jogászainak véleményét el kell fogadnunk. Hát most szeretném megkérdezni, hogy az Európai adatvédelmi biztos véleményét, illetve a szerződés ide vonatkozó cikkeit nem kell talán elfogadnunk? A második kérdés pedig az, hogy jogosan utalt a biztonságra, de azért szeretném megkérdezni, hogy a konzervatívok, akik mindig kiskormányt akarnak és mindig a nagyok ellen harcolnak, miért szeretnék, hogyha közegészségügyi célokra, migrációs célokra és vámcélokra is fel lehetne használni ezeket az adatokat? Mégis miért? President, I have no intention of answering the second. Nincs. Nem szeretném megválaszolni a második kérdést, mert ez egy másfajta alkalomra tartozik. Intfeld asszonyal ezt négy szám közt megbeszélhetjük. Jogászként többször adtam már véleményt, nem hiszem, hogy az én személyes jogi véleményemet fogják követni. Úgy gondolom, hogy, hogy az Európai Bizottság jogászai voltak azok a jogászok, akiket meg kell vizsgálnunk ebben a kontextusban, hiszen az Európai Bizottság a szerződések őreként végre kell, hogy hajtsa mindannyiunk érdekében a nemzetközi megállapodásokat, amiket létrehoztunk. Tehát az a véleményem, hogy az Európai Bizottság jogi véleménye volt az a vélemény, amire támaszkodnunk kellett volna, és amire támaszkodom, és hogyha más vélemények is fontossá válnak, az mindig a kontextustól függ. Rendben van, akkor a kérdéseket lezártuk. Batten úr következik másfél percben parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy látom, hogy a kormányok folyamatosan azon dolgoznak, hogy a magánéletünket korlátozzák, és mindezt abban a köntösben teszik, hogy azt mondják, hogy ez a terrorizmus elleni harchoz fontos. De azért óvatosnak kell lennünk, hogyha a szabadságjogainkat nyírbálják, akármilyen célral is, mert utána ezeket a szabadságjogokat borzasztó nehéz visszaállítani. És hát azt is meg kell kérdeznünk magunktól, hogy valóban bízhatunk-e a kormányokban és én úgy vélem, hogy a PNR adatok felhasználása nagyon korlátozott kell, hogy legyen, és nem lehet a kormányok kényére, kedvére bízni, hogy mégis mire fogják felhasználni a PNR adatokat. A felhasználást mindenképpen korlátozni kell. A nemzetközi jogban megvannak a szabályok erre, de hát ne feledjük el, hogy azért a világ szuverén nemzetállamokból áll, és ezeknek a jogait sem lehet maximálisan korlátozni. Azt se feledjük el, hogy ne egyirányú információáramlást tegyen csak az EU-ból az USA felé, hanem a viszonosság megvalósuljon. Az állásfoglalási indítvány szólt az Európai Bizottság döntéséről is, hogy az Európai, az Európai Bíróság elnézés döntéséről is, hogy nekik is véleményt kellene mondaniuk. Mi nem fogjuk megszavazni ezt a szöveget, amíg nem ismerjük az Európai Bíróság véleményét. Köszönöm. Köszönöm szépen, Batten úr. Most megadom a szót Ernst asszonynak két perc. Hölgyeim és uraim, mi nem szavazzuk meg ezt a megállapodást, ugyanis itt az európai polgárok joga sérül, nevezetesen a személyes adatok védelméhez fűződő joga. Itt olyan biztonságról beszélünk, ami nem létezik, és ebből a megállapodásból sem fakad. Itt nem egy pár utazási adatról van szó, hanem arról, hogy más adatbázisokkal való összekapcsolásra is lehetőséget teremt. Tehát mi elutasítjuk ezt a megállapodást, ugyanis, mint ahogy Malmström asszony utalt rá, nem valósul meg az arányosság, amikor több millió adatot a polgárok akarat ellenére tárolnak és ez messze túlmutat a terrorizmussal eh, és a súlyos bűncselekményekkel szembeni fellépés céljával, vagy a határokon eh, átnyúló bűncselekmények megakadályozásának céljával. Ezt ki kell mondani, és eh, a megfelelő záradék is túl messzire megy. A megállapodást tehát nem lehet elfogadni, ugyanis az adatok feldolgozása és továbbadása a harmadik országok felé a belbiztonsági minisztérium felé nem ellenőrizhető, és ez semmiféleképpen nem szolgálja az átláthatóságot. Elutasítjuk a megállapodást, ugyanis az adatmegőrzési időszak köszönő viszonyban sincs az arányosság elvével a 30 napos, vagy azon túli megőrzési időszak e-, egyszerűen botrányos. És a frakciónk azért sem támogatja a megállapodást, mert egész egyszerűen nevetséges, ami itt a jogvédelmet illeti. Itt megfelelő jogi eszközökre lenne szükség. Itt a jogok egyértelműen sérülnek, és ezt ki kell mondani, hogyha az EU sajás, eh, saját megállapodására gondolunk, akkor eh, a saját érdekére gondolunk, akkor ezt a megállapodást el kell utasítani. Ugyanis mi felelősséggel tartozunk a polgárok eh, felé az Európai Unióban. Köszönöm szépen, Zajstra képviselő következik másfél percre. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a legfontosabb feladat a hatóságoknak a biztonság, és Európában minden tagállamnak, minden kormánynak felelősség az, hogy megvédje az állampolgárokat a terrorizmus szemben. Viszont nem lehet akadályoztatni ebben az állampolgárokat, az állampolgárok joggal várják el a biztonságot. Bizonyos követelményekhez kell kötni az adatszolgáltatást, nem csak Európában, hanem Európán kívül is. Az USA tudja, hogyan kell folytatni a harcot a terrorizmus ellen, tehát nem tudom Brüsszel miért foglalkozik ezzel. Aki egy adott felségterületre akar lépni, akkor annak kötelessége van arra, hogy adatait szolgáltassa, tehát ez egy kötelesség. Az adatok az egyén tulajdonában vannak, nem kormányokéban, nem pedig eh, különböző vállalatékében. Elnök úr, a terrorizmus eh, fenyeget bennünket minden nap, és ezt komolyan kell vennünk, de ez a megállapodás nem ismeri el azt, hogy az iszlám a legnagyobb eh, inspirációja jelenlegi terrorizmusnak. Brüsszel naív, és a tagállamok átadják egyértelműen a felelősséget az állampolgárikkal szemben az EU-nak, és én ezt elítélem. Köszönöm. Grazie. Ora la parola. Oh, attenzione. Eh, onorevole Zilstra vuole ricevere una... Köszönöm, Zilstra. Úr, fogadja Álvaro úr kérdését. Zilstra úr. kész-e Álvaro úr kérdésére válaszolni? Rendben, Álvaro úr. Köszönöm, elnök úr. Talán a kolléga konkrétan magyarázhatná, hogy mit ért az alatt, hogy az iszlám inspirálja a terrorizmust? Voorzitter, dit is een voorbeeld van de... Elnök úr, ez egy jó, jól példázza a naivitást, amit az előbb, amiről az előbb beszéltem. Tudjuk, hogy mennyi terrortámadás volt az iszlám államokban, az iszlám által inspirálva, vagy a tulúzi támadások, a madridi, a londoni támadások, az ikertornyokkal szembeni támadások, hogyan, lehet, hogyan tudnám megmutatni még jobban azt, hogy az iszlám táplálja a terrorizmust. Olvassák el az újságokat, és úgy gondolom, hogy az egyetlen parlamenti képviselők, akik ezt felismerik, azok ezen a részén ülnek a plenáris terem, teremnek. Bene. Rendben, akkor most Weber úr kap szót két percben. Elnök úr, biztos asszony, elnök úr. Azt hiszem, hogy el kell ismernünk, hogy az adatvédelem, az adattárolás tekintetében az európai polgárok érdekeit mindenféleképpen tiszteletben kell tartanunk, és a terrorizmussal szembeni fellépésben is együtt fel kell lépnünk. A tulúzi támadásban érintettek kapcsán a parlamentnek is van szerepe. Az EPP frakció részéről egyértelmű, hogy az USA a terrorizmussal szembeni fellépés kapcsán mindenféleképpen partnerünk, és közösen szeretnénk együttműködni velük, és tulajdonképpen itt most ebben a játékban olyan, mintha az USA lenne a rossz, az adatgyűjtő, és az európai hatóságoknak ezeket az adatokat kötelező rendelkezésre bocsátani. Nem erről van szó, itt együtt kell fellépnünk. Azt hiszem, hogy minden országnak megvan a szuverén joga, hogy az adatvédelmet hogyan szabályozza, ezt lehet Kanadával, illetve az USA-val is megtárgyalni. A mostani megállapodás a jogbiztonságot fokozza, és hogyha nem fogadnánk el ezt a megállapodást, akkor a jogbiztonság szenvedne csorbát. Tehát ez az alternatíva. Köszönöm a biztos asszonynak, hogy egyértelművé tette, hogy Európa együtt erősebb, és többet tud elérni, mint a 27 tagállam külön-külön. Az EPP az amerikaiakkal való partnerségre törekszik, és egy keret megállapodást alakítottunk ki az adatvédelem kapcsán. Éppen ezért arra kérem az amerikaiakat, hogy a tárgyalás során vegyék komolyan az európai igényeket az adatforgalom, az adatcsere, illetve az adatvédelem területén. Az európaiak és az amerikaiak ezeket a feltételeket egy ilyen keret megállapodásban tudják rögzíteni, ami hozzáadott értéket jelent az európai polgárok számára. Weber úr, két kolléga is kékkártyás kérdéssel szeretne élni. Fogadja ezeket a kérdéseket? Igen, Taváres úr lesz az első kérdező, parancsoljon. Köszönöm a szót. Nos, Weber úr, egy vitában mindenki elmondhatja a véleményét, de azért realistának kell lenni, és el kell kerülni a pánikkeltést. Az ön véleménye az, hogy elég, hogyha megnézzük, hogy mi történik a világban, hogyha mi tört, hogy mi történik Toulouse-ban. Én azért szeretném megkérdezni, hogy a tulózi lövöldözés mégis konkrétan milyen kapcsolatban áll a PNR adatokkal. Ezt azért jó lenne, hogyha megmagyarázná. És azt is meg kellene néznünk, hogy kinek és milyen joga van arra, hogy valakinek az utazását beszabályozza, illetve azt is meg kellene nézni, hogy a PNR adatok így vagy úgy történő kezelése hogyan tudná megakadályozni a tuluzi lövöldözést, vagy egy hasonló lövöldözést. Válasz? Jeder Ermittler, der im Antiterrorkampf tätig ist, wird Ihnen... A nyomozóknak kell választ adni arra, hogy itt nem egy adat hanem egy adathalmaz a meghatározó nyomozás során. Tehát, hogy a terrorista milyen telefonbeszélgetéseket bonyolított, erre vonatkozóan is rendelkezés állnak adatok. Itt az összkép számít. Itt nem azt mondom, hogy egy adat tételből komoly következtetéseket lehet levonni. Itt azt kell fontolóra vennünk, hogy a nyomozóknak milyen felhatalmazást adunk, mit kezdhetnek az adatokkal, annak érdekében, hogy a jövőben megakadályozzák a terrorista cselekményeket. És ezt kell tiszteletben tartani. Ha ezt elutasítjuk, akkor bizonyos adatok nem állnak rendelkezésre. Stop. Honorable Albrecht. Albrecht óra, másik kérdező, tessék. Weber úr tiszteletben tartom a véleményét, de hogyha belegondolok abba, hogy azt mondja, hogy természetesen a amerikai államokkal együtt kell megkötnünk ezeket a szerződéseket, akkor azt kérdezem, hogy hogyan reagál azokra a kérdésekre, amelyek Szaudarábiából, Kínából érkeznek, amelyek hasonlóak lehetnek, mint mert hogyha mert azt is mondhatják ők, hogyha megkapja az USA ezt az információt, akkor mi miért nem kapjuk meg? hogyan reagál arra, hogyha ezek az országok további intézkedéseket akarnak majd legitimnek tekinteni. Mindent el fogunk fogadni mi az Európai Parlament részéről, amit a harmadik országok elhatároznak, függetlenül attól, hogy ez összeegyeztető a jogainkkal, vagy sem. Kedves Albrecht kollega, hogyha a nyomozókkal beszélek, akkor állandóan azt mondják nekem, hogy eh, rengeteg terrorista cselekedetet nem tudtunk volna felderíteni, hogyha az USA-val nem működtünk volna együtt. Ezt mondják a nyomozók nekem. Ezért mondom azt, hogy az USA, Európa egy olyan partnere, amelyel együtt folytatjuk a terrorizmus elleni harcot. Szerintem az, az USA fair partner, ez nem vonatkozik viszont minden egyes tagállamra itt, nem, nem, nem vonatkozik minden egyes államra a világon. Az USA-t és a Kínát nem lehet egy lapon emlegetni. Ez az ön pozíciója talán, az enyém az nem. Ezért úgy gondolom, hogy az jelen szerződéssel az Európai Bizottságot erősíteni lehet abban, hogy jobban figyeljenek arra, hogy az USA betartja-e a közösen megalapított játékszabályokat. Erős Európát szeretném, viszont elfogadom az USA-t is, mint tisztességes partnert, amelyel a terrorizmus elleni harcot folytatjuk. C'è una terza domanda. Úgy tűnik, hogy egy harmadik kékkártyás kérdés is felmerült, hát nagy az érdeklődés ma reggel, úgy látom. Lágyfried asszony szeretne kérdezni. Köszönöm szépen. Én úgy ismerem önt, mint aki mindig is sikra szállt a jogállamiság mellett. Az önök frakciója ebben a tárgyalásban, illetve ebben a vitában gyakorlatilag azt mondják, hogy a megalapodás jó, ami számomra érthetetlen, hogy ha ezt nem írnánk alá, akkor gyakorlatilag az Egyesült Államok Európa akarata ellen járhatna el. Ez a megalapodás azért szükséges, mert ugye ez egyébként is az amerikaiak azt tehetnek, amit ők jónak gondolnak. Ez szerintem elfogadhatatlan. Marvai az, hogy most már három kérdés elhangzott, többet nem tudunk befogadni, ugyanis a vitát tovább kell folytatnunk, úgyhogy majd kérem más hozzászólótól tegye fel ezt a kérdést. Ezt a kérdést politikailag is lehet értékelni. Ha, az önvé, ha megnézzük a megállapodást, akkor az önvéleménye is azonos lehet. Itt egy olyan ezt a megállapodást a bizottság jogi szolgálata értékelheti. Ez a jogi helyzet. Hogyha eltérő vények, vélemények vannak, akár a képviselők részéről, akár a tagállamok részéről, akkor bárki a bírósághoz fordulhat. Ez a jogi rendszer. Ugyanakkor viszont nem mondhatjuk, hogyha a bizottság jogi szolgálata rendben tartja a megállapodást, akkor ezt nem tudjuk meg. Nem tudom, hogy hogyan utasíthatjuk el ezt a megállapodást. Itt az Egyesült államok kapcsán merül fel a kérdés, és a polgároknak kell megválaszolni ezt a kérdést az adatforgalommal kapcsolatosan. Akkor most folytassuk, és a következő hozzászólónk López úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony! A LIBE szakbizottság elnöke vagyok, ez a megtiszteltetés ért engem, úgyhogy nagyon részletesen követtem minden egyes vitát, amit a PNR-rel kapcsolatban lefolytattunk. Nagyon intenzív viták voltak ezek, és már elég régóta folynak. A vita után demokratikus szavazás következett, és ebből kiderült a szakbizottság véleménye. 31-en szavaztak mellette, a megállapodás mellett, vagyis hogy a Parlament támogassa a megállapodás aláírását, és és 23-an szavaztak ellene. Tehát 31-en támogatták, és 23-an ellenezték ezt a szakbizottságunkban. Egy tartózkodás is volt. A legfőbb aggályok tulajdonképpen az adatok felhasználására és ennek korlátozására vonatkoztak. Az Egyesült Államok a lehető legtöbb célra szeretné felhasználni a PNR adatokat, mi viszont szeretnénk a felhasználást csak a legsúlyosabb bűncselekményekre korlátozni. Voltak olyan konkrét javaslatok is, hogy maximum egy évvel büntethető, vagy maximum három évvel büntethető bűncselekmények, de ezek már részletek. A következő fontos téma az adatok megőrzésének határideje volt, itt most ugye ott tartunk, hogy a terrorizmussal kapcsolatos adatokat 15 évig lehet megtartani. Tulajdonképpen a garanciákat és az elirendő célokat kell valahogy egyensúlyba helyezni. A harmadik kérdéses pont a push és a pull módszer kidolgozása és használata volt. Mi is természetesen a push módszert támogatjuk, mint alapelvet, és a pool módszert csak kivételes esetekben tudnánk megengedni. A bizottságtól azt kérjük, hogy amikor partnerekkel tárgyal, mondjuk olyan partnerrel, mint az Egyesült Államok, akkor nagyon keményen lépjen fel és keményen képviselje a 27 tagállam véleményét. Azzal én is egyetértek, hogy ha együttesen tárgyalunk és európai szintű megállapodásra törekszünk, akkor erősebbek vagyunk, mint hogyha mind a 27 tagállam nekilátna egyedül kétoldalú megállapodásokat kötögetni az USA-val. Tehát azzal egyetértek, hogy európai szinten erősebbek vagyunk, de azért arra is oda kell figyelni, hogyha egy új megállapodást fogunk létrehozni, akkor ez legyen jobb, mint a 2007-es megállapodás. A jelenlegi megállapodás egyébként úgy vélem, hogy ez jobb, mint a 2007-es, vagyis hogyha a 2007-est megtartanánk, akkor nehezebb helyzetben lennénk. Összességében a jogi tisztaságot és a jogbiztonságot szeretnénk elérni ebben a tekintetben. Már elhangzott, hogy 42 millió európai utazik el évente az USA-ba, tehát nem egy emberről van szó, hanem nagyon sokak jogairól. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most megadom a szót Álvaro úrnak egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A liberálisok helyzete nem könnyű akkor, amikor döntenünk kell ebben a helyzetben, mérlegelnünk kell, és a józan e, eszet, az érveket, és nem pedig dogmákat kell alkalmaznunk. Szerintem mi vagyunk az egyetlenek itt a parlamentnek, akik ezt, ezt teszik. A jogi biztonság, a jogi ö, e, egyértelműség, egyértelmű megszövegezés nagyon fontos, és ezek a legfontosabbak számunkra. Meg kell vizsgálni azt, hogy milyen további felhasználási lehetőségek vannak, milyen fajta felhasználási lehetőségek vannak, az értelmezés itt nem egészen tiszta véleményünk szerint. A frakcióként arról ismernek bennünket, hogy a szabadságot, az egyén szabadságát helyezzük előtérbe, és ezért nagyon fontos a felelősségvállalás ebben a kérdésben az a felelősségünk, hogy megvédjük a, az állampolgárok érdekeit, mi pedig kiegyensúlyozottan, és ezért nem tudjuk támogatni ezt a megállapodást, és ezzel az elutasítással próbáljuk, próbálunk titakozni a szabadságjog felhigítása ellen. Köszönöm szépen, Sargentini asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Toulouse példáját emlegették fel, én pedig azon jemeni niger eh, ember eh, személyét szeretném felemlegetni, Amsterdamból Detroitba utazott, és felhívta az apja a, ennek a személynek a hatóságokat, hogy valami rosszat tervez a fia. Tehát vannak információik a tiszkosszolgálatoknak az egyénekről, eh, és ennek alapján kellene fellépni a titkosszolgálatoknak, tehát um, az információkkal kell élniük a titkosszolgálatoknak. A PNR igazából egy jelzésértékű politika megnyilvánulása a veszélyek idején az emberek irracionális döntéseket hoznak, az adatok begyűjtése a világ minden részéről, minden egyes utasról egyfajta jelzésértékű politika, nem pedig hatékony eh, terrorizmus eh, leküzdés. Köszönöm szépen. Megadom a szót Foster asszonynak két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes a vita, de szerintem itt elvesztettük a fonalat, legalábbis ami a jelentés tevőt illeti, azt hiszem, hogy nem vette figyelembe, hogy hány ezren vesztették el tíz évvel ezelőtt terrorista támadás következtében az életüket az Egyesült Államokban. Itt a biztonsági intézkedések akkoriban igen megszigorodtak az európai repülőtereken is a terrorista támadást követően. Ami engem illet, természetesen nekem is megvan a véleményem az a saját emberi jogaimról, és úgy érzem, hogy a saját kormányom nem tesz megfelelő lépéseket a biztonság biztosítása területén, akár az Egyesült, Államokon, Egyesült Királyságon, akár azon kívül történő utazásaim során. Itt végül is az egyensúlyról van szó, és azt kell mondanom a jelentéstevőnek, hogy 30 ezer méter magasságban a terroristákat egyáltalán nem érdekli, hogy milyen kérdéseket szeretnénk feltenni, illetve milyeneket nem. A légi közlekedésben magam is dolgoztam 20 évvel ezelőtt, és tudom, hogy a terroristák nem ismerik a határokat, nincsenek erkölcsi skrupulusaik, és semmit, semmi nem érdekli őket, amikor emberi életek elvételére kerül sor. Tehát a, mi, mi is a PNR? Végül is ez nagyon alapvető információ, és teljesen egyértelmű számomra, hogy a LIBE szakbizottságban nagyon kemény viták folytak a jelentéssel kapcsolatosan a polgárok védelme érdekében szerintem megfelelő védzáradékok szerepelnek a megállapodásban, és szerintem a PNR adatok cseréje egy nagyon fontos eszköze annak, hogy akár a július 7-i londoni bomba támadások kapcsán a, nyomozást le lehessen folytatni. Tehát az egyszer nevében mi támogatjuk a megállapodást, szerintem jó alkú született, amit szerintem minden brit és európai polgár támogathat, amikor külföldre utazik. Köszönöm szépen, Foster asszony. Infeld asszony kérdésére kész válaszolni? Köszönöm szépen, elnök úr. Foster kollégától szeretném megkérdezni, hogy változatlanul fenntartja-e a kritikáját mindazokkal szemben, akik támadják a megállapodást, azon az alapon, hogy a biztonságot nem kellően veszi figyelembe. Kérem, válaszoljon a kérdésemre. A közegészségügyi bevándorlás politikai vagy vám vizsgálatok nak mi a szerepe 30 ezer láb magasságban? Válasz. Talán a jelentéstevő e, a, nem feltétlenül tekinthető nemzetközi terrorista szakértőnek, és a belbiztonsági belügyminisztériumokban dolgozó kollégák talán nem hajlandók minden információt kiadni neki. Viszont tíz évvel később azt hiszem, hogy azok a megjegyzések, amelyeket most hallottam öntől, teljesen naívak. Gondolja, hogy monopolizálhatja az emberi jogokat? Nem hiszem. Gondolja, hogy itt a teremben ülők nem tartják fontosnak az emberi jogokat, a biztonságot? Természetesen annak tartjuk, mi sem vagyunk ostobák, és visszautasítjuk, hogy kioktasson minket. Szerintem a politikusoknak időnként kemény döntéseket kell hozniuk, ami nem könnyű. És szerintem ez most a lehetőségek szerint a legjobb megállapodás. Köszönöm szépen. Non si tolga le cuffie, anzi si metta le cuffie. Ci sono, ci sono altre due... Foster asszony, ne tegye le a fejhallgatóját, mert Morvai asszony, illetve Albrecht úr is szeretne kérdezni öntől. Ez egy általános megjegyzés lesz, a kék kártya egy nagyon jó kis eszköz, de mégiscsak mértéket kell vele tartani, mert különben nem fogunk beleférni a ránk szabott időbe. Morvai asszony, öné a szó. Köszönöm szépen. Minden tiszteletem mellett megkérdeztetem-e azt, hogy normális körülmények között egyetérte azzal, hogy egy kormány, a saját vagy bármilyen más kormány nem avatkozhat bele abba, hogy hova utazunk, kivel utazunk, milyen gyakran utazunk, mennyit költünk repülőjegyre, hogy van-e sztománk, vagy van-e másfajta ö, egészségügyi gondunk normális körülmények között? Természetesen a kormányoknak van ö, érdekük ö, akkor ebben, hogyha meg tudják védeni az életeket ezekkel az információkkal, de pontosan hogyan tudják megvédeni az embereket a terrorizmus ellen az adatvédelemmel? így, illetve hogy ennyire korlátozzák a magánéhez való jogot. Elnök, kérem, tartják, tartsák be a bet, kiszabott időt. Természetesen a légi társaságok mindenkiről gyűjtenek adatot. Mindig is ezt tették évtizedeken át, amikor lefoglaltuk a jegyet. Nagyon nem, nem igazán különbözőek az adatok ahhoz képest, ami volt szeptember 11 előtt. Jogos ez a kérdés, hogy mennyi információ, túl sok információ. A probléma az az, hogy a terrorizmus nem áll meg a határokon, ez nemzetközi jellegű. Nagyon-nagyon nehéz ez, hiszen az embereket arra kötelezik, hogy információkat adjanak át, amit nem igazán szeretnénk. És nehéz ez gyakran a politikusoknak, hogy ezt elmagyarázzuk az embereknek, hogy ez a saját érdekünkben is áll. Tehát itt egy összegző hatás van az évek során ezen terrorista cselekedetek kapcsán Albrecht úr. Ja, sehr geehrte Frau Foster. Foster asszony, lenne egy kérdésem önhöz, hiszen ön úgy gondolta, hogy a PNR adatok esetében alapvető információkról van szó, tehát kevés információt jelentenek ezek Tudja-e azt, hogy az API információk esetében már alapvető információkat automatikusan átadnak világszerte, minden járati információ benne van ebben, és tudatában van-e annak, hogy a PNR információkban benne van az is, hogy mit veszek a beszállókártyámmal, a repülőtéren, a hitelkártya adataim is benne vannak a PNR adatok között, és eh, ezt elemezhetik, és további információkhoz jutatnak ezáltal. Eh, eh, Most már 15 kék kártyánk volt, csak a mai délelőtti vita folyamán, úgyhogy mindenkit arra kérnék, hogy minimum a hozzászólási időt tartsa meg. A válaszom az, hogy igen. Rendben van, mondja az elnök, akkor folytatjuk a hozzászólókat. Borgéció úr parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen. Mielőtt az érveimet felsorakoztatnám, López Aguilar úrhoz szeretnék szólni. Ő volt a Libeszakbizottság elnöke, és nagyon kiegyensúlyozott módon vezette le a vitát a szakbizottságban. Köszönjük szépen neki a munkát. A mostani hozzászólása is rendkívül kiegyensúlyozott volt. Ami a javaslatokat illeti, ő meghallgatott minden javaslatot, és tényleg megpróbáltunk kiegyensúlyozottan dolgozni. Ami a mai vitát illeti, talán a filozófikus vitáktól el kellene tekintenünk talán még a jogi vitáktól is el kellene tekintenünk, inkább azt kellene megnéznünk, hogy mi a mi felelősségünk. A mi felelősségünk pedig kérem szépen az, hogy védjük az európai polgárokat, hogy biztosítsuk, hogy mindenki biztonságban éljen. Azokra kell gondolnunk, akik valamilyen terrorista cselekmény során életüket vesztették, azokra a nőkre, férfiakra, gyerekekre, dolgozókra, polgárokra. Tehát az a feladatunk, hogy politikai preferenciáinkat félretéve, garantáljuk a biztonságot az európai polgárok számára. Bár az euroszkeptikusok oldalán ülök itt, de akkor is nyilván számukra is nagyon fontos az európaiak biztonsága, de fontos a magánélet védelme és az adatok védelme is. Tudjuk, hogy van terrorista fenyegetettség, és tudjuk, hogy ez akár atomkatasztrófába is torkolhat. Mácár úr, tudjuk, hogy ez a megalapodás nem tudja garantálni az adatok védelmét az Európai Unióban, és ezeket az adatokat harmadik országnak is át lehet adni. A PNR megalapodás, egy végrehajtási megalapodás, az USA szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a kongresszus nem fogja ezt ratifikálni, hiszen jogi szempontból ez nem kötelező venni az USA számára. Hogyha például vannak bizonyos topmenedzseri utazgatások, esetében naív azt gondolni, hogy nem használná ki az USA gazdasági hír, információszerzésre az ilyenfajta adatokat ezen menedzserek esetében. El kell mondani azt, hogy az Európai Bizottság javíthatta volna az európaiak jogi védelmét. Köszönöm szépen, Buzutil úr. Szerintem itt a dolog lényege a szavazásnál a következő. Arra a kérdésre kell válaszolnunk, hogy ez a megállapodás megfelelő egyensúlyt jelente két fontos célkitűzés között, nevezetesen a polgárok biztonsága és a magán eh, élethez vagy a személyes adatokhoz fűződő jogai között. Tehát azt hiszem, hogy erről kell döntenünk, mielőtt igent eh, vagy eh, nemet mondunk. A válaszom a kérdésemre igen, szerintem eh, megfelelő egyensúlyt jelent ez a megállapodás a két célkitűzés között. Jó lehet egyetértek azzal, hogy a megállapodás nem felel meg teljes mértékben az igen eh, szigorú és magas szintű adatvédelmi követelményeinknek. Eh, három ok miatt támogatom a megállapodást, ezek már részben elhangzottak. Először is ez a megállapodás jobb, mint hogyha nem lenne megállapodás biztonsági szempontból, épp úgy, mint a személyes adatokhoz fűződő jogok szempontjából. Ugyanis a megállapodás jobb adatvédelmi keretet jelent, mint a 2007-es megállapodás, illetve az esetleges kétoldalú megállapodások, amelyek enélkül a megállapodás nélkül születnének ugyanis enélkül a megállapodás nélkül is történne adatszolgáltatás, mégpedig szabályozás nélkül. Az Egyesült Államoknak joga van bekérni bármilyen adatot a beutazókra vonatkozóan. Tehát itt most tulajdonképpen arra törekszünk, hogy az ilyen beutazók jogait a lehető legteljesebb mértékben védjük. A megállapodás nélkül akár akadályokat is gördítenénk a légi forgalom útjába, lelassulnának az ellenőrzések, és végezetül kétségtelen, hogy a PNR adatok feldolgozása szolgálja a polgárok biztonságát. Nem szabad ezt tabuként kezelni hiszen a polgárok biztonsága legalább ennyire fontos. Tehát nem tökéletes a megállapodás, de összességében szerintem ez mindenféleképpen a polgárok javát szolgálja. Buzutil úr, hajlandó lenne válaszolni Carmen Romero López asszony kékkártyás kérdésére? Igen, köszönöm. Parancsoljam. Buzutil úr, Gondolom, hogy ön is tudja, hogy a nemzeti parlamentek között három olyan tagállam van, amely bevette a nemzeti joganyagába a PNR szabályozást, az Egyesült Királyság és Franciaország, illetve Dánia. Ez a három ország és Dániában csak a terrorizmussal kapcsolatos esetekben használható ez fel, a másik két tagállamban pedig egy kicsit szélesebb körben. Ez a vita rendkívül fontos itt az Európai Parlamentben, de a nemzeti parlamentekben is. És jogi véleményt nem csak az Európai Bizottság jogászai készítettek, hanem tagállami jogászok is. És azt tudja, hogy a 27 tagállamban esetleg más vélemények is kialakulhatnak ezzel kapcsolatban. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy itt alapvető emberi jogok sérülnek. Köszönöm szépen. Buzutil úr válasza. Igen, mindezt tudom, természetesen tudom, és hogyha megnézzük a PNR megállapodást és megállapodásokat, illetve a terrorizmus elleni harcot, akkor valóban nagyon fontos, hogy az Európai Unióban legyen PNR rendszer a terrorizmus elleni harcban. Úgy vélem, hogy azok, akik ellenzik ezt a megállapodást, azért teszik ezt, mert azt mondják, hogy a megállapodás sérti a magánéletet és a személyes adatokat. De azért ne feledjük el, hogy a tagállamok számára hogyha nincs ez a megállapodás, akkor még kevesebb védelmet tudunk nyújtani a tagállamok polgárainak, úgyhogy mindenkit arra kérnék, hogy fogadja el ezt a nagyon fontos megállapodást. Köszönöm szépen. Most Fitel asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. A terrortámadások voltak az ürügyei annak, hogy tároljuk az adatokat, a PNR adatokat, viszont a terrorizmus most már nem elegendő indoklásként az állampolgárok számára az ilyenfajta technikák számára. Ezért a szervezett bűnözést is bevontuk ebbe, és ma tárgyalunk, majd ma beszélünk az embercsempészetről is. Viszont ezek nem vezettek igazi sikerekhez. Az adatvédelmet állítólag növelték, Malmström asszony szerint, és ez arra vonatkozik, hogy egyes adatokat most már csak tíz évig lehet tárolni. Az adatvédelem azonban sokkal hamarabb kezdődik, például a cél meghatározásánál, vagy a szükséges begyűjtendő adatok behatárolásánál. De mi történik a megállapodás szövegével, amiről most ma szavazunk? Millió, milliós szinten fogják az ártatlan emberek adatait tárolni tíz évig, állandó kritériumok alapján ezeket majd állandóan felülvizsgálják. Más büntettek esetében, amelyek három éves büntetése büntetetőek, a német hatóságok azt javasolják azon, akik az USA-ba utaznak, hogy akiknél kisebb fajta szabálysértés volt, azokat is több éves büntetéssel sújthatják, hogyha oda utaznak. mindenki, minden bíróság bekerheti az adatainkat, hogyha az usa ö, utazunk, és mivel ezeket az adatokat nagyon széles körben lehet felhasználni, az adatok továbbadásának lehetősége más hatóságok és harmadik országok számára túlságosan és kétséges. És ezért sajnálatos az, hogy az értékelés tekintetében az adatvédelmi szakemberek részétele nincsen biztosítva. Nem szeretnék arról beszélni most, hogy az USA-ban sokakat gyanúsítanak terrorizmussal, és éveken át nincsen igazi vádemelés, de mégis börtönben maradnak, pedig ártatlanok. A terrorizmus le kell küzdeni, viszont ezzel a szöveggel egyértelműen túlságosan messzire megyünk. Minden állampolgárt gyanussá teszünk, kiszolgáltatjuk magunkat az USA rendszerének, anélkül, hogy inkább, ahelyett, hogy inkább a saját értékeinket védenénk meg. Utolsó megjegyzés, Albrecht úr azt kérdezte, hogy szégyelik-e magukat azok, akik, akik támogatják ezt a megállapodást. Nem, senkinek nem kell magát szégyelnie a mai döntés miatt, viszont engem nagyon aggaszt az, hogy milyen fajta utat választottunk ezzel a megállapodással, és ezért mély meggyőződéssel ezen megállapodás ellen fogok szavazni. Un minut. Grízbe kolléga egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves biztos asszony, itt van a SWIFT, az ACTA, a PNR, hát ezek remek rövidítések, ezekről folyamatosan hallunk, és emiatt folyamatosan aggódnak az európai polgárok, mert nem tudják, hogy mi minden áll ezek mögött, a csodás rövidítések mögött. Sokan úgy gondolják, hogy túlzottan közelről figyelik az utasok szokásait, hogy mit esznek, hogy milyen egészségügyi problémáik vannak, hogy mit vásárolnak a reptéren. Tehát sokan aggódnak emiatt, és a ma reggeli komoly vitában többen is felvetették ezeket az aggályokat. Én azt kérném, hogy nézzük meg, hogy a 2007-es megállapodásban megvoltak-e a megfelelő garanciák, megvoltak-e azok a piros vonalak, amiket nem lehetett átlépni és hogyha változtatunk a 2007-es megállapodáson, akkor jobbá kell tenni mind az arányosság, mind pedig a biztonság elvét, mint ahogy ezt Graham Watson kollégám is nagyon helyesen elmondta. Foster asszony megjegyzésével viszont nem értek egyet, ő azt mondta, hogy a PNR-ben nincsen sok minden. Én úgy gondolom, hogy ebben igenis sok minden van, de a viszonosságot meg kell követelnünk az USA-tól. Sokan azt mondják itt a plenáris teremben, hogy többet is elérhetnénk, hogy többet is kérhetnénk, hogy elfogadhatatlan, hogy elveszítünk bizonyos felelősségi köröket, és hogy nekünk kell az európai demokráciát biztosítani. Ezzel mind egyetértek, de a biztonság és a terrorizmus ellenes harc között az egyensúlyt nem találtuk meg, ezért nemmel fogok szavazni. Köszönöm szépen, most Flotrasszony következik. Na jó, hát a vita eleje óta nagyon sok kolléga elmondta, hogy az európai polgárok jogait így meg úgy sújtjuk, és hogy azért kellene elfogadni ezt a megállapodást, mert ez mégiscsak a kisebbik rossz, hogy még rosszabb lenne, hogyha ezt nem fogadnánk el, vagy még rosszabb lenne, hogyha 2007-est tartanánk meg. Hát ilyesmiket hallok itt a ma reggeli vitában. Pedig azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy a terrorizmus elleni politikák fontosak, és hogy ezeknek nem úgy kell kialakulniuk, hogy a nemzetközi egyezmények után futunk lihegve, hanem hogy a saját polgárainkra figyelünk, és a saját polgáraink biztonságát próbáljuk garantálni. Úgyhogy jó lenne, hogyha a politikai felelősségünknek megfelelnék, mert ez itt az alapvető kérdés. A múltunk azt mutatja, hogy az európai polgárok csak és kizárólag az Európai Parlamentre számíthatnak a védelem szempontjából. És akkor most az a kérdés, hogy ott állunk-e az európai polgárok mellett, vagy hagyjuk, hogy mindenki rettegjen a terrorista fenyegetés miatt. A CIA-ről tudjuk, hogy hogy működnek, ismerjük a börtöneiket, ismerjük a kihallgatási módszereiket, ismerjük azokat az illegális berepüléseket, amelyek az elmúlt években megvalósultak, jogosultak. Úgyhogy jó lenne, hogyha a szolgálatok is betartanák az emberi jogokat, nem csak a kormányok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Flotrasszony elfogadna a Foster asszonytól egy gyors kérdést? Igen. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Azt mondta, hogy mindenki ellenzi ezt. Meg kell mondanom, hogy a polgároknak fogalma sincs erről. Az európai polgárok azt akarják, hogy a kormányok megfelelő felelősséget vállaljanak, hogyha országok között utaznak, Európában vagy a világ szerte utaznak, akkor a kormányok biztosítsák, gondoskodjanak a biztonságukról. Tehát maguk a polgárok és amikor a kampányomat folytatom, eh, számos eh, ajtón bekopogok, számos választóval beszélek, és senki nem is tudja, hogy mi az a PNR, nem is törődnek vele. Ők azt várják a politikusoktól, hogy a biztonságukról gondoskodjanak. Prego, no? Flotra, hogy válaszoljon köszönöm. Úgy gondolom, hogy itt a parlamentben mindenki számára egyértelmű, hogy az európai polgárok jogairól beszélünk. De hát Foster asszony, hogyha ön azt mondja, hogy az európai polgárok azt se tudják, hogy miről van szó, akkor csak súlyosbítja a saját helyzetét. Hát az európai polgárokat igenis tájékoztatni és védeni kell. Meg kell mondanunk az európai polgároknak, hogy a terrorizmus elleni harcban, ahogy az, az Amerikában működik, megtörténhet az, hogy egy teljesen ártatlan szemét egyszer csak lekapcsolnak, bíróság elé állítanak, és semmilyen jogi segítséget nem kap, mert valami nem stimmel az adataival kapcsolatban. Ezt akarja Foster asszony? Köszönöm szépen, Erenhauser úr következik. Köszönöm szépen az Európai Parlament 2010-ben két állásralást elutasított. Ennél a két állásralás során az Európai Parlament komoly kételyeket fogalmazott meg, és tény az, hogy szembeszáll, hogy nem igazán felelt meg ezeknek a, a kételyeknek ez a megállapodás. Profilkészítés mindig lehetséges, a pool mindig lehetséges, nincsen specifikálva az adatok továbbadásának mikéntje sem, és ezen kívül tömegesen tárolják az adatokat, és nem tudjuk, hogy miért, nincs meg a célja ennek. Az Európai Bizottság egyáltalán nem gondoskodott alternatívákról, tehát összességében elmondható az, hogy ez a megállapodás súlyos kételyeket jelent az Európai az Emberi Jogok Európai Bíróságának jogi gyakorlatával szemben, illetve az Emberi Jogok Európai Kartájával szemben, és ezért én ezt nem támogatom, és szerintem az Európai Parlamentnek is el kellene ezt utasítani annak érdekében, hogy a szavahihetőséget megtartsa. Mauro úr következik. Grazie, signor Presidente. Elnök úr, köszönöm a szót. Én úgy vélem, hogy azok a kollégák, akik a megállapodás mellett szavaznak, szintén elfogadják, hogy tulajdonképpen egy kicsit törékeny és tökéletlen ez a megállapodás. A bizottság és a tanács is ismeri ennek a gyenge pontjait, és azt is tudjuk, hogy a tárgyalások során nagyon sokszor kellett nekünk engedni, és bizonyos dolgokat feláldozni. De hát tudjuk, hogy egy nemzetközi egyezményben valakinek mindig engednie kell. Azt gondolom, hogy ez a probléma tulajdonképpen kulturális probléma az európai intézmények és az amerikai fél között, és ezt tette lehetővé az amerikai fél számára, hogy ahelyett, hogy az európai intézményekkel tárgyalna, megfelelően tárgyalna, inkább megpróbálja ránk kényszeríteni a saját véleményét. És az is lehet, hogy itt európai oldalról nem foglalkoztunk elég aktívan ezzel a kérdéssel. Valóban, én is aggályosnak tartom a jelenlegi biztonsági helyzetet, de azért jó lenne megnézni, hogy ezen mennyire javít majd a megállapodás. Összességében úgy gondolom, hogy azért a megállapodás mellett kell szavaznunk, mert hogyha az Európai Unió közösen akar fellépni, akkor szükség van erre az EU szintű fellépésre. Csak ez tudja a megfelelő jogokat garantálni az európai polgárok számára.

Köszönöm a szót, elnök asszony. Remélem, hogy ez a parlament azért képes arra, hogy a különböző véleményeket meghallgassa és figyelembe vegye. Meg vagyok győződve arról, hogy mindenki érti, hogy a terrorizmus és a határokon átnyúló bűncselekmények esete olyan közös probléma, amire közös európai válaszokkal kell reagálni. Ennek a megállapodásnak a tárgyalása tudom, hogy nehézkes volt, és azt is tudom, hogy ez a megállapodás nem tökéletes. Ezzel egyetértek. De azért mégiscsak vannak ebben a megállapodásban olyan garanciák, amikkel biztosítani tudjuk az emberi jogok és a magánélet védelmét. Tehát ez a megállapodás mégiscsak betölti azt a szerepet, hogy megvédje a magánéletet és a személyes adatokat, amelyek alapvető emberi jogok. Tehát én igenis úgy gondolom, hogy megvannak az erre vonatkozó garanciák ebben a megállapodásban, tehát úgy gondolom, hogy nincsen okunk arra, hogy ne bízzunk a bizottságban és az USA-ban, úgyhogy mégiscsak alá kellene ezt írnunk, nem? Tavares úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr ez a megállapodás bal kézzel ad valamit, és jobb kézzel visszaveszi azt. Tehát azt mondjuk, hogy az adatokat hat hónapnál tovább nem őrzik meg, ugyanakkor bizonyos esetekben mégiscsak meg lehet ezeket őrizni egészen 15 évig. Az amerikai törvények nem teszik lehetővé, hogy megfelelő módon bírósághoz forduljunk, hogyha ezeket a szabályokat nem tartják be. Ezért úgy gondolom, hogy mégiscsak aggódnunk kell amiatt, hogy hogyan és meddig fogják majd felhasználni az európai utasokra vonatkozó adatokat hogyha egy olyan megállapodást támogatunk, amely nem ad megfelelő jogorvoslati lehetőségeket, akkor nem szolgáljuk az európai demokráciát, hanem leromboljuk azt így el is fogjuk veszíteni a szavahihetőségünket, mert a polgárok azt fogják gondolni, hogy nem védjük őket. Foster asszony azt mondja, hogy mivel a polgárok azt se tudják, hogy mi az, hogy PNR, ezért nem is fontos ez a megállapodás. De igenis fontos, inkább oda kellene figyelnünk arra, hogy a polgárok tudják, hogy milyen jogaik vannak, és hogy ezeket a jogaikat mi védjük. Van egy kékkártyás kérdés, Fosszúr részéről elfogadja ezt? Igen, lenne egy kérdésem hozzád. Hogyan látod azt az alternatívát, hogyha nem jön létre ez a megállapodás, akkor lesz egy olyan fajta ragyütés az USA szempontjából, amely ellenőrizhetetlen a részünkről, és akkor nem igazán értem azt az érvet, hogy sokkal rosszabb lesz a helyzete az állampolgároknak. Akkor lesz rosszabb a helyzet, ha nem lesz megállapodás, akkor lesz rosszabb a helyzet az állampolgáknak, hogyha az usa utaznak. Úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy rosszabb helyzetbe hozzuk az utazások során az állampolgárokat. Caro Axel, obrigado pela tua pergunta. Köszönöm szépen ezt a kérdést. A következő kérdésről van itt tulajdonképpen szó. Legitimizálunk-e valamit, ami ellentétes az alapvető jogainkkal? Ezt tesszük-e vagy sem? Ez a döntő kérdés, mert az amerikaiak hozzáférnek mindenfajta adatokhoz, és mi oldalunkról viszont nem létezik ez a lehetőség. A következő kérdést kell megválaszolnunk. Az elkövetkező hónapokban már láthatjuk azt, hogy Oroszországgal, Kínával, vagy bármilyen más országokkal mi fog történni, tehát tulajdonképpen ez egy ízelítő a jövőből elfogad -e még egy plusz kérdést? The uh, last speaker. If you want to... Az előző hozzászólóhoz. Uh, ha engem idéz, akkor pontosan idézzen, uh, és tudja jól, hogy nem ezt mondtam, amikor uh, arról beszéltem, hogy a polgárok nem értik a PNR-t. Úgyhogy talán ezt majd a termen kívül kellene tisztázni, és elképzelhető, hogy nem jogosan ül ott, ahol ül. Örömmel válaszolok, pontosan idézem. Azt mondta, hogy nem azért vagyunk itt, hogy kioktassanak minket. Az önök polgárai, illetve az választói azért választották meg, hogy képviselje az érdekeit, és itt most gyakorlatilag mi ön lett minket. És arra gondol, hogy elfelejtjük a 9-11-es terrortámadást? Én ezt soha nem mondom, de kérem, hogy ne sértse meg a ház ezen oldalát azzal, hogy nem foglalkozunk, a, vagy nem érzünk együtt a terrorizmus áldozataival. Wörtmann asszony egy percben mindannyian azon a véleményen vagyunk, hogy az EU-nak minden polgár védelméről gondoskodnia kell. A kétoldalú megállapodások a terrorizmus területén szerintem mindenféleképpen ezt szolgálják. És egyértelművé kell tenni még egyszer, hogy az adatvédelem a szerződés, illetve az emberi jogi karta megfelelő cikkei alapján tiszteletben tartandó. A PNR megállapodás megfelelő cikkében egyértelműen szerepel, hogy itt új jogok nem származnak ebből a polgárok számára. A mi polgáraink számára megfelelő megoldást kell találni. A szabadság és a jogok érvényesülése meglehetősen törékeny, és a jogok is sérülnek. Tehát megfelelő egyensúlyt kell találni, és mindenkinek ez kell, hogy a törekedése legyen. Köszönöm szépen, Engel úr. Következik két percben, mentesség. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát most már egy óra 40 perce vitázunk, és még mindig az az érzésem, hogy ez a megállapodás tulajdonképpen nem is a magánélet védelméről szól, hanem arról szól, hogy valamilyen európai jogi keretet szeretnénk teremteni ahhoz, hogy az USA PNR szabályait alkalmazzuk. Hát az USA természetesen úgy lép fel, ahogy akar, azzal kapcsolatban, hogy ki lép be a területére, és ki nem, és hogy aki belép, annak milyen szabályoknak kell megfelelnie. Ez egyértelmű. Az is egyértelmű, hogy az USA bármeddig képes elmenni annak érdekében, hogy megszerezze, amit akar. Ez egy végrehajtási jellegű megállapodás. Csak hogy az USA-ban nincsen Lisszaboni szerződés, és a szenátus vagy a kongresszus nem rendelkezik maximális jogokkal arra, hogy nemzetközi együttműködéseket ratifikáljon, mint ahogy ez itt az Európai Unióban működik. Úgyhogy az USA nem tud és nem is képes arra, hogy más jogokat ruházzon át a kongresszusra vagy a szenátusra, mint amik most jelenleg léteznek. Úgyhogy sajnálom, de én most nem tudok hozzájárulni egy olyan megállapodáshoz, ami egyáltalán nem is változtatja meg a jelenlegi helyzetet, mert nem is változtathatja meg a jelenlegi helyzetet. Én úgy gondolom, hogy semmi nem fog javulni a jelenlegi megállapodással, senkit nem fognak jobban kezelni a határponton, amikor belép az USA-ba, senki nem kap jobb bánásmódot, nem lesz jobb az adatvédelem helyzete sem, mint az eredeti megállapodásban. Tehát az USA mindent úgy csinál, ahogy eddig tett, jogorvoslat nem működik, az európai polgárokat eddig is úgy fogják kezelni, mint ahogy, vagy továbbra is úgy fogják kezelni, mint eddig, úgyhogy én nem tudom elfogadni ezt a megállapodást. Köszönöm szépen, Drucas úr, egy perc. Köszönöm szépen. Egyértelműen kell mondjuk azt, hogy a megállapodás nem tökéletes, Viszont a következőt is figyelembe kell vennünk. Mi az alternatíva? Hogyan tudjuk garantálni az európai állampolgárok adatainak védelmét és biztonságát? Úgy gondolom, hogy ezzel a megállapodással még mindig jobban járunk, de van egy másik pont is, amit ki kell mondjam. Az Európai Parlamentnek ma szavaznia kell egy nemzetközi megállapodásról, és ennek során figyelembe kell venni más tényezőket is, mint például azt a kérdést, hogy mi a jövője az Európai Unió együttműködésének az USA-val, mi lesz Európa szerepe a nemzetközi kapcsolatok során, illetve a nemzetközi fejlemények során a világon. Az Európai Parlament az Európai Unió világszinten is szeretne fellépni, és ezért az Európai Parlamentnek meg kell mutatnia azt, hogy felelősségteljesen tudunk dolgozni, és a felelősségünket valóban vállaljuk. Diaz de Mera úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az én véleményem szerint ez a megállapodás Azért fontos, mert az Európai Uniónak és az USA-nak együtt kell fellépnie a terrorizmus ellen és a nemzetközi szervezet bűnözés ellen. Hát, hogy ez a megállapodás a jó stratégia erre vagy sem, azt még meg kell néznünk. Nekünk itt van a Lisszaboni szerződés, és itt van a Stockholmi program, ami már kimondja, hogy információ megosztásra van szükség harmadik országokkal a terrorizmus elleni harcban. Itt most meg kell néznünk, hogy a jelenlegi megállapodásban a megőrzött PNR adatokat mire lehet felhasználni, és úgy gondolom, hogy ez a megállapodás igenis előrelépés a 2007-eshez képest. Többek között azért, mert a push módszert elismerten alkalmazza, szerintem jobban fogja védeni a személyes adatokat, és az ellenőrzés is hatékonyabb lesz. És ne felejtjük el azt a jogot, mely szerint az utas belenézhet a róla tárolt adatokba, és amennyiben kívánja, ezeket töröltetheti is. Tehát én úgy gondolom, hogy a magánéletet megfelelően védi a jelenlegi megállapodás, és az arányosság elvét is figyelembe veszi. Megvannak tehát ebben az új megállapodásban azok a határok, amelyek fontosak számunkra, Éppen ezért ebben a helyzetben két lehetőségünk van. Vagy megszavazzuk ezt a megállapodást, ismerve ennek előnyeit, vagy pedig ugye nem szavazzuk meg ezt a megállapodást, de akkor akkor nagyon komoly jogbizonytalanság keletkezik, ami sújtani fogja mind a légitársaságokat, mind pedig a polgárokat. Tehát, hogyha a polgárok adatait szeretnénk az Európai Unió jogának megfelelően védeni, akkor a megállapodást alá kell írni, mert ez biztosítja a megfelelő jogokat a polgároknak. Ebben a helyzetben, elnök asszony, még egyszer mondom, hogy támogatom ezt a megállapodást. Köszönöm szépen. Leifrit úr részéről lenne egy kékkártyás kérdés, elfogadja? Igen, elfogadom. Köszönöm, elnök asszony. mert az, az e EU stratégiáról szólt. és ennek keretében az alapvető emberi jogok is szerepelnek. Ezek egyre inkább korlátozódnak az akta, a különböző megállapodások révén. Nem aggasztja -e esetleg, hogy ezek a korlátozások túl nagy számúak, és gyakorlatilag egyre inkább beszűkülnek ezek a jogok? Kedves kolléga, köszönöm a kérdést. Bizonyára nem figyelt jól, mert én az Európai Unió stockholmi programjára és biztonsági stratégiájára utaltam. Gondolom nem hallgatott engem. Én nem Goethe nyelvét beszélem, hanem Cervantes nyelvét, de azért úgy gondolom, hogy ha jobban figyel rám, akkor jobban meg fogjuk érteni egymást. Én a tapasztalatainkról beszéltem, és arról, hogy ez a megállapodás most valóban jobb, úgyhogy ezt én támogatom. Köszönöm szépen, Guillaume asszony következik, most két percre kap szót. Elnök asszony, köszönöm szépen. Először is két nagyon fontos dolgot szeretnék hangsúlyozni, ezek a preambulumban vannak. Az egyik az, hogy a terrorizmus elleni harc az egyik legfontosabb prioritásunk, a másik pedig az, hogy az USA-val való kapcsolatot valóban szorosabbra kell fűzni ebben a tekintetben. Tudjuk, hogy egy nemzetközi megállapodás sohasem lehet tökéletes, de azért meg kell néznünk, hogy miben engedtünk mi, és esetleg miben alkalmazkodott hozzánk az USA úgy tűnik, hogy nem sikerült még mindenkit meggyőzni arról, hogy meg kellene szavaznunk ezt a megállapodást, ugyanis 2010 májusában és novemberében elmondtuk az aggájainkat, és ezeket nem sikerült még mind eloszlatni. Itt van a túlzottan széles hatály, a felhasználás tekintetében az arányosság elve, a viszonosság, ezekkel kapcsolatban még mind aggájaink vannak. Az lett volna ennek a megállapodásnak a célja, hogy az USA-ba átvigye az Európai Unió magas szintű adatvédelmi követelményeit, és nem fordítva a parlament a célkitűzéseket fontosnak tartja, csak hogy nagyon sokan látjuk, hogy a megállapodás mennyire hibás és mennyire gyenge bizonyos pontokon. Így egy kicsit paradox helyzetbe kerültünk, mert mindannyian tudjuk, hogy nagyon nagy szükség van erre a megállapodásra, de jelenleg így nem jó, úgyhogy ellene fogok szavazni. Köszönöm szépen, Koelyó úr, két perc. Köszönöm szépen. Tanács elnök úr, biztos asszony, nől ez a megállapodás az USA és az EU között a legjobb megoldás sokkal jobb, mint hogyha kétoldalú megállapodásokat kötnénk. És ez egy egységes megközelítést jelent, ami a polgárok biztonságát illeti. Itt nagyon jó munkát végeztek a kollégák a tárgyalások során, szerintem az eredmény is jó, és ezt szerintem támogatnunk kell. Mégpedig a következők miatt először is más jobb biztonság vagy védelem nem létezik a polgárok számára. Sok minden javult a korábbiakhoz képest, és eh, akár közigazgatási, akár eh, egyéb bíróságokhoz fordulhatnak a polgárok, és eh, a megállapodás kellő garanciákat tartalmaz erre vonatkozóan. Új jogok is biztosíthatók a polgárok számára. A pool rendszer, a pool módszer Ausztrália esetében is alkalmazott. Ezt a push rendszer fogja felváltani. Az Egyesült Államok azt mondja, hogy mi szuverén állam vagyunk, és szeretnénk tudni, hogy hozzánk kikutaznak be. Ugyanakkor azzal nem értek egyet, hogy gyakorlatilag automatikusan hozzá lehet férni a légitársaságok adataikhoz, ez lenne a pool rendszer. Itt egy más módszere van szükség, és éppen ezért valósultak meg bizonyos korlátok, ami az bázishoz való hozzáférést illeti. Harmadsorban pedig az, a kényes adatok kérdését szeretném felvetni, ahol a felhasználás korlátozott. Eh, itt is eh, vannak eh, előre lépések, és lezárásképpen szeretném megköszönni a nőnek Intvált asszonynak a munkáját, illetve az árnyék jelentéstevőknek is. úr, Köszönöm szépen, elnök asszony. Többször is elhangzott, hogy nem tökéletes ez a megállapodás. Valóban nem az, de azért ne felejtjük el, hogy itt most nem irányelven dolgozunk, hanem egy nemzetközi megállapodáson, aminek nem csak Európai Uniós partnerei vannak. És ne felejtjük el, hogy ez a megállapodás még mindig jobb, mint hogyha nem lenne egyáltalán megállapodás. Tehát ez az új megállapodás azért mégiscsak tesz néhány lépést előre. A 2007-eshez képest igenis jobb lett ez az új szöveg. Az Európai Unió országai nem köthetnek külön kis titkos megállapodásokat az USA-val, igenis az a legjobb megoldás, hogyha egy európai szintű megállapodásra törekszünk. Tehát lépnünk kell, politikailag össze kell fognunk, és az Európai Unióra kiterjedő megállapodást kell megkötnünk. Erősnek kell lennünk az USA-val szemben, és a mi saját magas szintű adatvédelmi szabályainkat kell átvinnünk az USA-ba. Nagyon örülök annak, hogy nálunk lelkiismereti szavazás lesz. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony, jönnek a spontán felszólalások, de látom, hogy van egy kékkártyás kérdés. Minden kékkártyát nem tudok figyelembe venni, és nem tudok minden spontán hozzászólónak sem szót adni, mert eléggé szorít az idő, de Korezza asszony kap most szót elsőként egy percben. Mikrofont kérünk szépen Korezza asszonynak. Ah, uh, Köszönöm szépen. Nem hallgattam a vitában hogy egy alternatív megoldást javasoltak volna, ami működőképes lenne. A megállapodások lényege a kompromisszum. Egymással táncolunk. Mi lenne az alternatíva, amit a polgárok számára kínálnánk? Ne utazzanak az Egyesült Államokba. Ez lenne az egyetlen alternatíva, ami viszont a szabadságjogokkal megy szembe. Úgyhogy elnök asszony, szerintem a valóság, a realitás minimumát be kéne venni ebbe a vitába. Az Egyesült Államok a saját országukban gyűjthetnek adatokat. Mi az ő országokba utazunk. Itt arra gondolnak, hogy talán titkos kétoldalú megállapodásokat kéne kötni? Vagy a vízumkényszert kéne bevezetni ismét? Szerintem komoly előrelépés történt a megállapodás kapcsán a 2007-eshez képest. Nehéz ez a lépés, és fontos, hogy gondoskodjunk az adatvédelemről, tehát a szabadságjogok és a biztonság egyaránt fontos a polgárok számára. Gomez asszony következik, egy perc. Az a PNR megállapodás, amit a bizottság kialkudott az USA-val, nagyon komoly hiányosságokkal rendelkezik. Nincsenek meg a jogorvoslati lehetőségek az USA-ban az európai polgárok számára, ez pedig azt jelenti, hogy az európai polgárok nem kapják meg ugyanazokat a jogokat, mint az Egyesült Államok polgárai. Ebből a szempontból a 2007-es megállapodás sokkal jobb volt. Portugáliának egyébként volt egy kétoldalú megállapodása az USA-val, és az is sokkal jobb jogorvoslati lehetőségeket biztosított, mint ez az új megállapodás. A bilaterális megállapodások ugyanakkor úgy vélem, hogy nem jó megoldások, tehát én is úgy vélem, hogy európai szinten jobb adatvédelmet tudunk biztosítani a polgáraink számára, és ezért igennel fogok szavazni. Nikolácsik úr egy percben. Köszönöm szépen. A nemzetközi bűncselekményekkel és a terrorizmussal szembeni fellépésre vonatkozó akaratunk szerintem megfelelően szerepel a megállapodásban. a az adatok felhasználása, vagy azzal való visszaérés azonban mindenféleképpen megakadálya az andó. Tiszteletben kell tal- tartanunk az arányosság elvét és az adatvédelmet. Az adatgyűjtés, az adatmegőrzés nagyon szigorú szabályoknak kell, hogy megfeleljen, ezeket ellenőrizni kell, és számos dolog még mindig nem teljesen világos. A jelenlegi megállapodás nem tartalmazza a kellő garanciákat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pasku úr következik egy perc. A mostani megállapodás azt mutatja, hogy egyre kisebb a magánélethez való jog az, az állampolgárok számára szeptember 11 után. Nem szeretnék kitérni a technikai résztekre, csak három pontot szeretnék elmondani. Mielőtt még a PNR adatokat átadnánk, el kell azon gondolkodni, hogy mi a tartalma az adatok begyűjtésének. Én nem igazán látom azt, hogy, hogy van-e valami köze annak, hogyha egy, lefelolok egy utat, ahhoz, hogy szakszervezeti tag vagyok. Harmadsorban az amerikai kollégák a, az aratokat a már meglévő arataikkal szeretnék összehasonlítani. Én attól tartok, hogy nem igazán lesz alternatívánk arra, hogy javítsuk ezt a megalapodást. Szálvan már úr. Um, <laughs> I've been sitting here since nine o'clock this morning. Kilenc óra óta itt ülök, és nagyon furcsa, hogy nem hallottam azt a két szót, magyarul egyet, hogy bűnüldözés. Hát nem is értem, hogy miért nem merült fel ez a vita. Körkop úr megjegyzésére reagálnék, ő azt mondta, hogy ön ugyan nem amerikai, de ismeri őket. Hát én sem vagyok amerikai, de 7 évig az USA-ban éltem, és el kell, hogy mondjam, hogy ennek a mai vitának bizonyos elemei azt mutatják, hogy egyáltalán nem értjük, hogy mik a szándékai az amerikai félnek. Ott a bal oldalon szeretném megkérdezni a kollégáktól, hogyha valaki az önök országába belép, akkor önöket nem érdekli, hogy ez a személy vajon mit akarott csinálni, hogy mi a szándéka, hogy milyen okból érkezik önökhöz. Hát ez teljesen abszurd. Nyilván önöket ez érdekli. Hát nyilván az usa is érdekli, hogy miért lépnek be az emberek az ő országokba. Úgyhogy én igennel fogok szavazni, ez gondolom egyértelmű. Köszönöm, Messner asszony. Köszönöm szépen, biztos asszony, én nagyon értékelem azt, hogy javítani kívánja a megállapodást, ez valóban valamilyen szempontból meg is valósult. Az viszont ez nem elegendő. Csatlakozok az előttem szólóhoz. Persze, hogyha valaki ide jön, akkor szeretnék azt tudni, mit akar, és miért jött ide, és ki ő, de nem lehet hosszas ideig tárolni az adatokat. Kedves biztos asszony, ön azt mondta, hogy hat hónap után az adatokat anonimát teszik, ez helyes, viszont azt is elmondta, hogy csak hat hónap után történik ez meg. Tehát nagyon sok kételt kell figyelembe venni. Ezen kívül az is elhangzott, hogy az adatokat úgy is begyűjtik, ezért szerintem nem érdemes aláírni a megállapodást. Nincs ok arra, hogy meg, aláírjuk a megállapodást, nem kell annyira sietni, és az USA-val való tárgyalások során nem állunk ugyanazon a szinten. Például ezt láthattuk a légi közlekedés kapcsán is, elfogadtuk ezt, mert gazdasági szempontból ez jó volt, de úgy gondolom, hogy ebben az esetben valóban Renáta Weberrel értek egyet. Jobb, hogyha nincsen semmilyen fajta jogszabály, mint hogyha egy rossz jogszabály szülessen. Prendergast. Prendergast asszony. Kedves kollégák, komoly aggájaim vannak az EU-USA PNR megállapodás hatájával, illetve szükségességével kapcsolatosan, vagy a hatékonyságával kapcsolatosan, ami a terrorizmus elleni hatékonyságot illeti, nem fe, nincsenek bizonyítékai és a biztonság szempontjából nagyon fontos lenne meghatározni, hogy milyen információkra lehet szükség. Malmström asszony szerintem a legerőteljesebb jogi garanciákat érte el a tárgyalások során, ugyanakkor a megállapodás elutasítása semmiféleképpen nem akadályozná meg az adat tok áramlását az Egyesült Államokba. Úgyhogy ezt mindenféleképpen figyelembe kell venni, hogyha a parlament észszerű és felelős állásfoglalást akar tenni. Benova asszony. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Köszönöm. Kolegyne, kolegovia, povedané takmer všetko. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem már minden elhangzott, és nagyon szomorú lennék, hogyha a vitát tovább folytatnánk, pro és kontra, ami az Egyesült Államokhoz való viszonyunkat illeti. A biztos asszony szerintem minden tőle telhetőt elkövetett, elkövetett az eredeti javaslat további finomítása érdekében, és eh, ha az Egyesült Államok jó partnerségre törekszik a terrorizmussal szembeni küzdelem kapcsán és jó együttműködést akar elérni az EU-val, akkor egy kiegyensúlyozottabb helyzetre kellene törekednünk. Egyetértek tehát azzal, hogy a biztos asszony igyekezett minél jobb megalapodást elérni az USA-val, de nyilván csak azt tudta elérni, amit az USA is elfogadott, illetve amihez hozzájárult. Mindenek ellenére azonban nem tudom megszavazni a megalapodást. Én Masrem asszonyt szeretném arról biztosítani, hogy a mi frakciónk nagyra méltányolja a munkáját, a tekintetben is, hogy nagyon komoly előrelépéseket tett a megállapodás kapcsán, ami az ezzel kapcsolatos javaslatát illetén ezt különösen értékesnek tartom azt az ígéretet, hogy egy megfelelő ellenőrző és monitorozási rendszer kerül bele a megállapodásba, gondolok itt konkrétan a négyes cikkre. Én osztom a parlament azon aggáját a 4-3-3-4-3-4-es ponttal kapcsolatosan, és állandóan figyelni fogjuk, hogy a biztos asszony hogyan érvényesíti ezeket a rendelkezéseket, és várjuk, hogy majd számoljon be a parlament felé egy közös felülvizsgálat eredményéről. Engem meggyőzött arról, hogy megszavazzuk a megállapodást. Ja. Köszönöm szépen, Utford most Paska úré a szó. Köszönöm szépen. 2007-ben az EU és az USA megkötöttek egy megállapodást a PNR adatok átadásával és felhasználásával kapcsolatban. Így szabályoztuk, hogy az EU polgárokra vonatkozó adatokat az USA belügyminisztériuma milyen módon és milyen célokra használhatja fel. Ezután felmerült a lehetősége annak, hogy változtatni kellene ezen a megállapodáson, mert ez nem veszi figyelembe az Európai Unió adatvédelmi követelményeit. Megszületett az új megállapodási szöveg, amiről ma vitázunk, és úgy vélem, hogy ebben már jobb a az adatvédelmi szint és az adatkezelés. De azért ennek az új szövegnek is vannak még hiányosságai, ezért májusban elutasítottuk ezt a szöveget. Most viszont kompromisszumra kellene törekednünk, de az a kérdés, hogy megvan-e a jogunk és a mandátumunk arra, hogy az emberek jogairól így rendelkezzünk. Én úgy vélem, hogy nem. Elnök asszony, ügyrendi kérdés lesz? Igen. Köszönöm. Azt hallottam, hogy az angol és a német tolmácsolási verzióban nem megfelelően szerepelt az, amit elmondtam. Én elmondtam az okait annak, hogy miért nem szeretném elfogadni ezt a megállapodást, de azt hiszem, hogy ez nem volt egyértelmű, úgyhogy most még egyszer el fogom mondani, hogy tartózkodni fogok. Rendben van, Morvai asszonyi most a szó. Köszönöm szépen, kedves kollégák!

Még hozzászól a raportőr, a bizottság és a tanács, és még egy teljes vitapontunk van a szavazás előtt, úgyhogy nem nagyon tudok már szót adni. Volna még egy ügyrendi pont, tessék? Köszönöm szépen, nem szeretném önt kritizálni az elnöklés miatt, nagyon jól végezi a dolgát. Szeretném elmondani azt, hogy én már az elején jelentkeztem spontán felszólalásra, nem kaptam szót, és jó lenne, hogyha azokat a kollégákat vennék figyelembe a spontán felszólalásoknál, akik az egész vita alatt itt ültek, és nem csak azokat, akik az utolsó pillanatban érkeznek. Feljegyeztem ezt, is elnézést kérek. Egy kicsit frusztráló ez a szerepkör, az ember csempészetről is vitáznunk kell majd, ezért nem adtam szót már másnak. Malmström asszony következik. Elnök asszony, köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek ezt a remek vitát. Szeretnék köszönetet mondani a Libe szakbizottságnak, a raportornak és az árnyékoknak is, ugyanis nagyon jól tudtunk együttműködni. De volna itt néhány kérdés. Nézzük először is a hatályt. A hatály a terrorizmus elleni fellépés és a legalább három év szabadságvesztéssel büntethető súlyos határokon átnyúló bűncselekmény. Tehát az egészségügyi és vámügyi felhasználások egyelőre nem lehetségesek, csak azok az esetek, amikor emberek életéről döntünk Igazából összesen négy eset volt 2007 és 2011 között, amikor ezeket az adatokat fel kellett használni, és ezek nem is európai PNR adatokra vonatkoztak. Az európai alkotmányok értelmében a különböző tagállamok kormányai kérhetik a PNR adatok felhasználását olyan esetben, mondjuk, hogy egy adott személy felszállt egy repülőre vagy sem, akit követni kell. De hát ezek is csak nagyon ritka esetekben fordulnak elő. Ami a puszt és a pult illeti, a jelenlegi megállapodás a régihez képest már elérte azt, hogy a push módszer az alap, és ennek nagyon örültek az európai légifuvarozók és a légitársaságok világszövetsége is. Egyébként a légitársaságok nagy része már így is a push módszert alkalmazza, és így a push kapacitásaikat az elkövetkezendő két évben ki tudják majd fejleszteni. Ami a jogorvoslatot illeti, természetesen mindenkinek van jogorvoslati lehetősége egy bírósági döntéssel kapcsolatban, ami az Egyesült Államok magánéleti szabályaira vonatkozik, ott nincsenek meg ezek a jogorvoslati lehetőségek, de az európai polgárok számára megvan ez a jogorvoslati lehetőség, amennyiben az ő adataikat érintő esetről van szó, illetve kompenzációt is kaphatnak ami konkrétan az adatokat illeti, hát arról az adatról van szó, amit mi magunk beírunk, amikor megveszünk egy repülőjegyet. Hát ott miért kellene beírni, hogy ki mit akar majd vásárolni a reptéren, és hogy szakszervezeti tagja vagy sem. Nem is értem, hogy miért voltak ilyen kritikák. Foster asszonynak feltett kérdésekből és egyébként a vitából kiderült, hogy természetesen tájékoztatni kell az utast arról, hogy az adatait felveszik, és a hetedik és a kilencedik cikk pedig kizárja a visszaélő profilalkotási felhasználásokat. Természetesen az Egyesült Államoknak van joga adatot kérni azoktól, akik be akarnak lépni az országukba. Ezt megtették, most is megteszik, és a jövőben is megteszik, de hát az EU-s tagállamok is ezt teszik. Nem is erről van szó. Erről egyébként egy másik vitát fogunk majd lefolytatni. Az EU-s PNR adatokról van most szó, és a tagállamok nagy része úgy gondolja, hogy ez fontos eszköz a terrorizmus elleni harcban, illetve a drogcsempészet és az embercsempészet elleni harcban. A feladatunk az, hogy ezt az adat átadást arányossá tesszük, és korlátozzuk a megfelelő esetekre, valamint az emberek alapvető jogait és integritását maximálisan védjük. Ez a feladatunk. Önök kérték a bizottságtól, hogy a 2007-es megállapodást vizsgáljuk fölül. Ezt megtettük. Mindannyian dolgoztunk ezen, és a parlament nagyon komoly segítséget nyújtott ebben. A parlament elkészítette az állásfoglalását, ezt próbáltuk is követni, és a tanács is segített vezet minket. Természetesen nem, köt, nem tökéletes a megállapodás, és a parlament véleménye százszázalékosan nem szerepel benne, de kijelenthetem, hogy a jelenlegi megállapodásnál minden egyes pontban jobb az új, ezért kérjük, hogy ezt az újat fogadják el. Számunkra nagyon fontos ez a megállapodás, mint ahogy az önök számára is. És Szippel asszony, elmondom, hogy a felülvizsgálatban adatvédelmi szakértők is részt vesznek. És mint ahogy a vita elején is elmondtam, egy teljes mértékben átlátható munkamódszert követünk, és a felülvizsgálatot is közösen fogjuk elvégezni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mászröm asszony, Boszkov úrnak adok szót a Dán elnökség nevében. Köszönöm szépen, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani azért, hogy eljöhettem erre a vitára. Nagyon fontos ez a téma, amiről ma délelőtt beszéltünk, és a vita ismételten megmutatta azt, hogy ez egy olyan ügy, amely mindannyiunk számára rendkívül fontos. Hangsúlyoznám, hogy nem egy könnyű kérdésre van szó, ez meglátszott a vitán is. Sokan sok kérdés, ami felmerült ma, arról hosszasan tárgyaltunk, de szeretném leszögezni azt Mástrom asszonynal kapcsolatban is, hogy a tanács úgy véli, hogy a megállapodás sokkal jobb, mint a jelenlegi megállapodás. Persze vannak olyan kérdések, amiket meg kell válaszolni. A jelenlegi a jobb lesz ez a megállapodás, és jobb lehetőségeket kínál arra, hogy a határokon átnyúló súlyos bűncselekményeket le lehessen küzdeni. Megértjük azt, hogy önök közül sokan kételyeket fogalmaztak meg a megállapodással kapcsolatban, de akárcsak én, úgy Malmström asszony és egyértelműen kijelenthetjük azt, hogy ezek a két, ezeket a kételyeket és a problémákat komolyan vesszük. Ugyanakkor azt is tudniuk kell, hogy a kételjek közül, amiket megfogalmaztak, azokról nagyon gyakran beszéltünk a tanácsban is. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez a megállapodás nem jelenti még a transatlanti párbeszéd végét, a PNR adatokat illetőleg. A megállapodás rendelkezései az értékelést illetően lehetőséget nyújtanak számunkra arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a használat korlátozását betartják-e. Ez a megállapodás már jó lépést jelent abba az irányba, hogy a PNR adatokat más keretben használják fel, amelyel javítani lehet a, a helyzeten, és Malmström asszony is elmondta, hogy mind a tanács, mind pedig a bizottság, illetve mind pedig a parlament be lesz vonva a megállapodás értékelésébe. Ezt a tanács részéről csak meg tudom erősíteni. Még egyszer köszönöm, hogy itt lehettem Ez a nagyon fontos vitán, és köszönöm szépen az együttműködést. Köszönöm szépen, Intvelt asszony zárja le a vitát. Um, very quick. Nagyon gyorsan. Először is szeretnék eloszlatni egy félreértést. Én többször elmondtam, hogy itt a teremben senki sem vitatja, hogy adatszolgáltatásokra van szükség a terrorizmussal szembeni küzdelem érdekében. Úgyhogy ezt Foster asszonynak mondom, de a kérdés az, hogy mire használhatók fel ezek az adatok, például vámvizsgálatra is. A bizottság a négyes cikket meghatározott módon értelmezi, amit nem mindenki oszt. A kérdés azonban az, hogy az Egyesült Államok hatóságai így értelmezik-e, és ezt hogyan, honnan tudjuk meg. Kratza Bild asszony, valóban a politika kompromisszumokról szól, de vannak bizonyos kompromisszumok, amik elfogadhatók, ilyenek az alapvető emberi jogok és az európai jog. És nem értem, hogy miért tudtunk megfelelő megállapodást kötni az ausztrál barátainkkal, és miért nem tudtuk ugyanezt elérni az amerikai barátainkkal. Engelbert kollégának, mondom a néppárt részéről, itt nem arról van szó, hogy védzáradékok gyengébbek, hiszen ezeket a védzáradékokat az EU jog írja elő, ami pedig a push and pull módszereket illeti nem minden légitársaság fog átállni a pool módszerre, és tudjuk, hogy ez a záradék nem végrehajtható. És hogyha a pust irányozzuk elő, ennek ellenére a pull módszerrel is élni fog az Egyesült Államok, tehát le fog hívni adatokat. És több tízezer, naponta több mint tízezer ilyen adat lehívásra került sor, ami nem tekinthető kivételesnek. Ha a SWIFT megállapodással kapcsolatos tapasztalat bármit is jelent, akkor azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy a monitorozás az egy vicc. Kérem, mindenki nézzen magába, és tegye fel a kérdés, hogyha mások kérnek, vagy intéznek hozzánk hasonló kéréseket, például Katar, Japán, Dél-Korea, Kuba, Kína, az Orosz Föderáció mind ilyen igényel áll elő, akkor mindenkinek ki fogunk adni adatokat profilkészítéshez ugyanolyan feltételek mellett, mint amit az Egyesült Államok számára biztosítunk. Köszönöm szépen, Intveld asszony, ezzel lezártuk ezt a nagyon komoly vitát, a szavazás délben lesz. A napirend értelmében az emberkereskedelemről fogjuk most meghallgatni a tanács és a bizottság nyilatkozatait. Először is a miniszter úrnak adom meg a szót.